Kedves kollégák, jó napot kívánok! Javaslom, hogy kezdjük meg a szakbizottság ülését. Kérem mindenki foglaljon helyet, fejezzék be a magánbeszélgetéseket. Az egyes pontnál a napirend elfogadása szerepel, ahogy április 5-én a titkásság jelezte, megfordítjuk az ötös pontot, ami a demográfiai változásokkal és következményeivel foglalkozik az EU jövőbeli kohéziós politikájára nézve. E, az, a kilences ponttal megcseréljük tehát Eszelje asszony jelentését, a 9-es pont a kohéziós politikáról és a 2013 utáni időszak kohéziós politikai stratégiájáról szóló 5. bizottsági jelentéssel foglalkozik. Ha nincs ellenvetésük, akkor ezeket a változtatásokat eszközöljük. Az elnök közleményei között hat közleményem lenne az első. Ezt az ülést az interneten közvetítik, ahogy megszokhattuk. Második közlemény. Szeretném jelezni, hogy a március 16-i bizottsági szavazás eredményeképpen az első trilógusra Kaszle úr jelentésével kapcsolatban az európai tehát az Active Aging Európai Éve témájában ma este kerül sor. 18 óra 45 perctől, és rendszeresen tájékoztatjuk majd önöket a szabályaink szerint a tárgyalások elő meneteléről. Harmadik közlemény, szóbeli kérdés, illó egyezmény témájában a koordinátori ülésen egy kompromisszumos javaslatot dolgoztunk ki, a szóbeli kérdésre és az állásfoglalás tervezetre vonatkozóan egyaránt, és e két tervezettel kapcsolatban öt módosítót nyújtottak be a szóbeli kérdéshez 61-et, az állásfoglalás tervezethez. Hát így bőven tudunk állásfoglalás tervezetet javasolni csak a kompromisszumos szövegeket fogjuk tehát kiosztani, amelyeket a koordinátorok készítettek elő. Negyedik közlemény jelezném, hogy a mappájukban megtalálják a titkárság által készített jelentést a bizottságunk New Yorki utazásáról, az ENSZ-ben, tehát látogatásunkról, amire februárban került sor, ötödik közlemény jelezném, hogy a mappájukban szintén megtalálják a kedves titkárság által készített feljegyzést arról az eszmecseréről, amit a szociális partnerekkel és az nem kormányzati szervezetekkel folytattunk az Európai Szociális Alapról méghozzá március 16-án. Angolul, franciául és németül rendelkezésre ez a feljegyzés. Végül pedig két új kollégát szeretnék üdvözölni, de majd akkor, hogyha megérkeznek. Ezzel eljutottunk a napirend harmadik pontjához, a március 15-16-ai ülés jegyzőkönyvének elfogadásához nincsen észrevétel, úgyhogy elfogadottnak tekintjük őket. Következik a négyes pont. Kompromisszumos módosítókat beszélünk meg Richard Falbr kollega jelentése kapcsán. A szociálpolitika külső dimenziója a munkaügyi és szociális normák előmozdítása és az európai vállalatok szociális felelőssége a téma. Megadom a szót az előadónak, de látom, hogy Morán asszonynak van ügyrendi kérdése. Elnök asszony. Azt hiszem, hogy a közleményekben beszélt róla, de nem vette észre, hogy feltettem a kezemet. Szeretném felhívni a figyelmét rá, hogy a Regi szakbizottságban három bekezdést készítettek a eszával kapcsolatban olyan témában, ami az ön, vagyis a mi szakbizottságunk illetékességébe tartozik. Én szeretnék tiltakozni egy gyakorlat ellen, és kérem, hogy reagáljon nevünkben. Kérem, elnök asszony, és bocsánat, hogy félbeszakítottam. Ugyan kérem, előadó asszony, én is észrevettem ezt a dolgot, és már is beindítottam a szükséges eljárást, hogy orvosoljuk ezt a problémát, és Bastos asszony, aki készíti az ötödik jelentést, visszakapja ezt a feladatkört. Megfelelően meg kell állapodnunk erről a jelentésről az illetékes szakbizottságban. Meissner asszony, tessék. Ich wollte mich eigentlich tulajdonképpen csak az után akartam jelentkezni, hogy az előadó beszélt volna, mert én árnyék előadó, mintha korán lennék. Ez a... úr. Kázá úr is szeretne valamit felvetni? Igen, elnök azt mondja, nem értettem, amit mondott az illó egyezményről a munkával kapcsolatban. Azt mondta ön, hogy van egy csomó módosító, és meg kell szabadulni néhánytól. Holnap szavazunk, ugye? Legyen szíves még egyszer elmagyarázni. Igen, lehet, hogy túl gyorsan beszéltem, sokkal lassabban fogom elmagyarázni most. Ha holnap az összes módosítóról szavaztunk volna, meg lenne a kockázata, hogy kétszer olyan hosszú lesz az állásfoglalás szövegének, mármint a szövegek kétszer olyan hosszú lesz. szóbeli plenáris kérdés után, amikor állásfoglalás tervezetet készítünk, a, a házszabály szerint ne kérdezzék, hogy miért, de csak 1500 leütés lehet oldalanként, és összesen négy oldalas lehet a tervezet. Hogyha az összes módosítót elfogadtuk volna, 61 volt, akkor kétszer olyan hosszú lett volna a terjedelme, ennek a tervezetnek, mint ami engedélyeznek számunkra. A koordinátori ülésen kompromisszumos tervezetet dolgoztunk ki, ez benne van az önök mappájában, amit a mai ülésre kiosztottunk, kérem figyelmesen olvassák el. Őri Csaba, a koordinátor is részt vett ezen az ülésen, és megállapodtunk ebben a szövegben. Ez azt jelenti, hogy bizonyos módosítók szerzői visszavonták módosítójukat, például én is, és másokat arra kérünk, hogy amennyiben nélkülözhetetlennek ítélik meg a módosítóikat, és a kompromisszum nem terjed ki az övékére, akkor a plenáris szavazáson térjenek vissza a módosítóra. Nem tudom, hogy ez kielégítő válasz-e az önkérdésére. Jó, köszönöm. Amennyiben nincs további egyéb kérdés, erőzetes kérdés, akkor megadom a szót az előadónak. Köszönöm a türelmét, Falbr úr. Já budu stručný, protože jsem na předchozích zasedáních Employment Committee řekl. A korábbi üléseken már mondtam, hogy mi a véleményem erről a jelentésről, a módosításokról, és ami a kompromisszumokat illeti, úgy gondoljuk, hogy Veronika kompromisszumai jók, és elfogadtuk ezt. Ugyan a Meissner kollega egyik módosítását elutasítottam, és ezen nem változtatok. Még akkor is, hogyha leszavaznak. Alors, euh, Madame Messner. Ja, vielen Dank. Ja, das war ja ein... Igen. Nagyon rövid volt ez a hozzászólás. Faber előadóval már beszélgettünk az ALDE kompromisszum javaslatairól is, amely az én frakcióm összesen a G kompromisszumok tartanak ezek, és el tudjuk fogadni a kompromisszumos javaslatokat. Ki, talán az F-nél van problémánk, mert azt szeretnénk, hogyha valóban azonos elbánás lenne az európai szociális modell és a között, ami a munkavállalók számára fontos, másrészt pedig a versenyképesség és gazdaság jogi sikerek között. Úgy gondoljuk, ez a két oldal egyensúlyban kell, hogy legyen, hiszen összetartoznak. Ez az F kompromisszum semmiképpen sem szabad gyengítenie a versenyképességet és a, gyengíteni a gazdasági előnyöket. Nos, itt azt mondtam, hogy mindenképpen ezeket a feltételeket meg kell tartani, mert így lenne egyensúly. A következő kompromisszummal is vannak problémáink, ugyan felvették a mi módosítóinkat, de nem abban a formában, ahogy mi szerettük volna, ugyan próbáltunk erről tegnap beszélni, de nem tudtunk megállapodni, és ezért az ALDE ezt továbbra sem tudja teljes mértékben támogatni. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy nem tudom, elnök asszony azt mondta, hogy nem lehet minden módosítót felvenni, én pedig úgy gondolom, hogy minden e, módosító indítványról természetesen szavazni fogunk ha csak nincs változtatás igény. A szöveg itt van nálam, de még nem ellenőriztem, hogy ugyanaz a szöveg, mint korábban, de feltételezem, hiszen ugye a módosító indítványokat ahhoz viszonyítjuk. Nem szabad, hogy túl hosszú legyen persze, de arra gondoltam talán, hogy a módosító indítványoknál nem szabad a hosszát korlátozni. Az eredeti jelentésnél igen, de nem a módosítóknál, úgyhogy szeretném, hogyha ezt tisztán látnánk. Madame Messner, vous avez euh, tout à fait raison. Et, euh, euh, simplement, il y a une petite confusion. Ennek teljesen igaza van, Meissner asszony, csak van egy kis konfúzió ebben, mert a korlátozás nem vonatkozott a napi rendnek erre a pontjára, amelyről már beszámoltam, hanem az egyik kommunikáció a határozati, illetve állásfoglalás tervezetre, amelyet a szakbizottságban úgy, gond, úgy döntöttünk, hogy majd a plenárison megszavaznánk. Falbr úr is ezen a véleményen van, ne, ne, izgat, ne izguljon, úgy fogunk eljárni, ahogy általában ha a kompromisszumos javaslatokat elfogadják, akkor ugye sikerül összesíteni, ha, ha meg nem, akkor a más a házszabály által előírt rendben fogjuk megszabazni őket. Világos, köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Csak egy gyors reakciót erre. A mindenáron való egyensúly keresés a pokolba vezető úttal legyen értékű. Nos, mondja az elnök asszony, ezen nem tudom, hogy bibliai ez a hivatkozás, de minden esetre vitánk vezérfonala lend. Tessék, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. azonos értelemben, vagy ellenkező értelemben, nem tudom, de minden esetre köszöntet mondok az, az előadónak, aki bizonyos számú kompromisszumos javaslatot dolgozott ki. Nagyon örülök, hogy enyhítette a jelentés bizonyos megnyilatkozásait Ugyanakkor meg kell őrizni bizonyos kritikai szellemet a e, jelentésben. Tudatában állunk e, annak a kérdésnek, hogy a munkavállalók jogai korán sem eszményiek egyes országokban, a tagállamokban sem. Azt is el kell mondani, hogy az ILO konvencióit nem tartják oly mértékben tiszteletben, ahogyan az előadó is megemlékezik erről gazdasági válság körülményei között élünk, és nem mondhatunk le az európai szociális modellről, amely már annyi jó eredményre vezetett. Nem tudom, hogy az előadó a elfogadott módosító indítvány szögleteit egy, ki akar, egy kicsit le akarja csiszolni az európai szociális modellről, egyébként én ezzel nem szegülnék szembe. Ugyanakkor az európai szociális modellt meg kellene őrizni a kompromisszumos módosító javaslatban, és újból köszöntet mondok az előadónak, valamint az összes kollégának. Azt hiszem, hogy jó jelentés. Köszönöm, Penyi asszony. Tehát ön a kompromisszumot a megszerkesztett formában kívánja megőrizni, ugye erről van szó? Igen. Stanokka asszony. Aztán tudom, hogy ki jön. Stanoka asszony. Köszönöm szépen. Én a Zöldek Árnyék előadója vagyok, és köszönöm Fáber úrnak is, hogy ilyen rugalmas volt, ha ugyan az első tárgyalásnál talán nem volt, úgy tűnt, hogy nem lesz ennyire rugalmas, de végül is nagyon gyümölcsöző volt a Strasburgi megbeszélésünk, ahol megállapodásra jutottunk a módosítókról, és a frakciónk módosítóit is felvette a, az A, F, G kompromisszumos javaslatokba. Úgyhogy eh, elvileg támogatjuk az előadó elképzelését. A különbség az, hogy mi nem vagyunk olyan szkeptikusak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerepével kapcsolatban. Az F kompromisszum az, ami némi gondot okoz, amely szerint a bizottság a WTO-val és a WTO és az ILO közti szorosabb együttműködést támogatja, Nos, úgy gondoljuk, hogy az eddigi munka is kielégítő, és reméljük, hogy a kollégák támogatják ezt a javaslatot. Gratulálok, Fáber úr, és köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Madame Zimmer, puis Madame Morin. Madame... Ja, auch von meiner... Igen, én is először szeretném elmondani, hogy frakcióm Fáber úr által képviselt vonalat tulajdonképpen támogatja. És úgy gondolom, hogy sikerült most a kompromisszumoknál még ezt a vonalat bizonyos mértékig megtartani. Megértem persze azt, hogy az előadó kompromisszumos tárgyalásoknál megpróbálta azt elérni, hogy az illó állásfoglalásokkal kapcsolatos irányokat ne gyengítsük, és a végén egy olyan jelentés szülesen, amelyben, amelyben mindenki a saját véleményét is viszont látja, és a parlament pozíciója is javul. Szerettem volna jelezni, hogy szerintem az F kompromisszum még pont, még épp elfogadható, még támogatnánk, de ennek a kompromisszumos javaslatnak a további gyengítését már nem tudjuk elfogadni. Tehát nem ebben nem vagyunk érintettek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a szavazásnál majd a, az össz, a zárószavazás milyen lesz. Morál asszony a szó, mondja az elnök. Elnök asszony, csak azért szólok, hogy egyfelől elmondjam azt, hogy tegnap Alessandro Szerkával az állandó munkacsoportban a szakszervezetekkel. Jó konzultációt folytattunk, jó munkaülést tartottunk erről a beszámolóról, erről a jelentésről. Az Európai Néppárt részéről teljes mértékben egyetértünk azokkal a kompromisszumos javaslatokkal, amelyekben benne találhatók az általunk javasolt módosítók, és a az árnyék előadó álláspontját is elfogadjuk annak érdekében, hogy pozitív álláspontra jussunk ezen jelentéssel kapcsolatban a szociális Európa előrehaladása érdekében. Elnök, köszönöm, amennyiben nincs egy Meisterasszony, Tudtam, tudtam, hogy valamit elfelejtettem. Thomas Mann úrja a szó. Thomas Mann úrja a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony garantálhatom, hogy nem érzem megkülönböztetve magam, hanem azért mosolyogva konstatáltam, hogy rajta vagyok a listán. Köszönöm szépen először is Fáber kollégának a munkáját, hogyha összehasonlítjuk, hogy 155 különböző beadvány volt, és ebből csináltál egy kompromisszumot, mégpedig olyat, hogy nehogy az legyen az eredménye, amit mondtál, tehát hogy ne a pokolhoz vezető út, hanem mondjuk a, jó, ne a mennyországba sem, de mondjuk legalább egy olyan út, amely ben viszont látjuk saját arcunkat, nos, akkor úgy gondolom, ha ez tényleg sikerül, akkor óriási lépést teszünk előre a te vezetésed mellett. Az árnyék előadóktól is hallottam, hogy mennyire jó, hogyha közösen tudunk eljárni. A, nyilvánvalóan nem szabad teljesen üres kompromisszumokat alkotni, ami semmit nem tartalmaz. Az íló melletti kiállás nagyon fontos, nagyon fontos, hogy az európai szociális modellt támogatjuk, tudván, hogy eltérő nemzeti formái vannak de ez egy nagyon értékes dolog, amit nem szabad kockáztatni. Azt kérdezném, hogy a vállalatok szociális felelősségével kapcsolatban az önkéntességet gondolom egyértelművé tesszük. Nagyon sok vállalatnál azt, tanál, azt tapasztaltuk, hogy vannak olyanok, ahol nyomást kell gyakorolni, de nagyon sok olyan is van, amely más, modelle, más modelljeit átvéve sikeresek lettek. A, a KKV-k például, a KKV-k szerepe nagyon fontos a szociális felelősség terén itt jól tudunk játszani, és de aztán, hogyha ne adj Isten, valamilyen óriási bürokráciát idéz ez az egész elő, akkor attól elhatárolódnánk. Azt szeretnénk, hogyha tanulnánk egymástól, és motiválni kell őket ezért. Ez fontos lenne. Úgyhogy szeretném, hogyha ezt még eh, erre visszatérnél. De az EPP széles körben támogatja számos módosítás, módosítóidat, és azokat is, amelyekből kompromisszumot csináltál, úgyhogy nem lesz pokol. Tökéletes, nagyon jó. Mester asszony, ennek már megadtam a szót, nem szokásos igen, de két dolgot akartam mondani. Én is köszönetet akartam mondani az előadónak. Nagyon sok kompromisszummal egyetértünk. Elfelejtettem csak, mert olyan hirtelen kerültem sorra, nem számoltam azzal, hogy az előttem szóló ilyen hamar beve, befejezi az F kompromisszumos javaslatról, meg még tárgyalunk. Alors, nem tudom, hogy eltávolodtunk-e témától, de akkor a vita lezárása céljából megadom a szót az előadónak. Akar szólni? Igen, tessék. Igen, szeretnék én is mindenkinek köszönetet mondani az elhangzottakért. Oh, Nagyon jó. Úgy látszik, hogy hasznos vitát folytattunk, és akkor szavazni fogunk erről a jelentésről holnap. Akkor rátérünk a napirendünk ötös számú pontjára, és megadnám a szót Eszája asszonynak. <clears throat> Nincs itt. Na igen, igen. Nos kérem, Szóval, akkor akkor kérem, megfordítottuk a sorrendet, az 5-ös és 9-es pontot, tehát akkor az 5-ös pont helyett a 9-es pontra térjünk rá, mondja az elnök, és Veronika Lepe Fontányénak adom át a szót, a kohéziós politikáról és a 2013 utáni időszak kohéziós politikai stratégiájáról. Ezzel kapcsolatban átfedési problémáink voltak a regionális ügyek bizottságával, úgy gondolom, hogy az előadók, jelentéstevők egyetértésre fognak jutni, ha nem, akkor bizottsági, szakbizottsági elnöki szinten vitatjuk meg. Fontanyi asszony, a szó, mutassa be a véleményét. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ez így is lesz, és el kell mondanom a bizottságnak, szakbizottságnak, hogy már több ülést tartottunk a regionális szakbizottság előadójával, úgy gondolom nem lesz ebből probléma, és akkor spanyolul folytatnám. A kohéziós politika. Az ötödik jelentés a szociális és területi kohézióról jól mutatja a munkahelyteremtést, a és hogy a gazdasági növekedés tartós és kiegyensúlyozott növek, fellendülést fog előidézni az Unióban. A kohéziós politika rendkívül fontos szerepet játszik, különösen akkor, hogyha figyelembe vesszük a helyzetet, amit ismerünk ma jobban, mint valaha a válság rajta hagyta nyomait a társadalmon, a gazdaságainkon, de meglehetősen tönkretette a nemzetgazdaságokat, vállalatok ennek kedvezőtlen körülményeitől sokat szenvedtek. A munkanélküliségi ráta, amelyet a jövőben nem akarnánk megőrizni, jól mutatja, hogy jelentős források vannak még kilátásban. A válság számos tanulságot kínált, az Európai Uniónak a belső egyensúly hiányt kell meghaladnia, és a kohéziós politika ezen cél eléréséhez jó eszköznek látszik. Elmondhatom, hogy a Lisszaboni stratégia nem működött jól, és ma jobban, mint valaha szükséges, hogy az Európai Unió stratégiája következő években az Európa 2020-as stratégia is működni tudjon a tagállamok szintjén és az unió szintjén egyaránt meg kell valósult, valósítani a célokat, bizonyos ambícióit ennek a politikának a kohéziós politikának. Forrásokat kell erre biztosítani, és így lesznek eredményeink. Következésképpen szükséges a kohéziós politika témáit koncentrálni annak érdekében, ne forgácsoljuk szét erőiket, és prioritásokat állapíthassunk meg a tematikus koncentráció, amelyet a szakbizottság javasol, választ nyújt azon kihívásokra, amelyekkel szembe kerülünk ezekben a következő években, és az Európa 2020-as stratégia megvalósítása során. A beruházások jobb rentabilitása miatt még hatékonyabban kell eljárnunk, és így érhetünk el konkrét és számszerűsíthető eredményeket. A kiadásokat a fő prioritásaira kell becéloznunk az Európai Uniónak. Jelentősebb hozzáadott értékre van szükségünk, amit a nemzeti, regionális és helyi hatóságok már el is kezdtek. A regionális bizottságban, szakbizottságban már beszéltünk a helyi hatóságok részvételéről stratégiai módon kell eljárnunk, és eredményközelibben kell cselekednünk. Előre kell a világos és számszerűsíthető célokat megjelölnünk, bizonyos jelzőket, mutatókat kell meghatároznunk, valamint átlátható és teljes körű módon kell bemutatnunk célkitűzéseinket az administratív terhelést csökkenteni, hogy az, ez a alapokkal dolgozókat minél kevesebb bürokratikus akadály sújtsa. Már a kis és középvállalatok KKV-k számára érezhető a válság csökkenése, ez kulcsfontosságú a válság további kiküszöbölés érdekében. Szükséges a kohéziós politika továbbfolytatása, amely a vállalatok versenyképességét támogatja és a munkahelyteremtést. Az Európai Szociális Alap erőfeszítéseit munkahelyteremtésre kell koncentrálnia, ez lényeges, valamint az állandó továbbképzést annak érdekében, hogy a dolgozók fokozzák szakképzettségüket és piacképességüket változás és fejlődés korszakát értjük, és ez az új gazdaságot és a zöld gazdaságot fogja megerősíteni, új kompetenciákkal felruházni. Az Európai Szociális Alapnak meg kell könnyítenie új vállalatok létrehozását is, amely ilyek munkahelyteremtő jellegűek. Végezetül az Európai Szociális Alap, aki KKV-kat támogatja, új innovatív tervek bevezetésére. Na ez volt mind a mai napig, és akkor várom, hogy mások is megnyilatkozzanak a módosító indítványok céljából. Schröder asszony mondja az elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Köszönöm én is az előadónak, és meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy a szöveggel, a szövegből már láttuk, hogy mik lesznek a hibák. Tudjuk, hogy a sorszám is meg van határozva, a mérete, de olyan helyzetben vagyunk, hogy ez a jelentés gyakorlatilag a tartalmi alapja lesz annak, ahogy mi az általános rendhez, rendelethez, a keretrendeletekhez hozzá kívánunk járni. És úgy gondolom, hogy ehhez képest túl kevésnek tartom, túl kevésnek. Píve kollega, a főelőadó a Regi Szakbizottságban egy olyan jelentés adott, amely nagyon konkrét, és nagyon jó, legalábbis az anyanyelvén a fordítások nem sikerültek annyira. De az anyanyelvi verzió pontosan meghatározza, hogy a, az ESF-el való együttműködés üres, mi az elképzelés, milyen keretfeltételeket akarunk, milyen tartalmi elképzeléseink vannak, és ez nagyon konkrét. Ha megnézzük a PIBER jelentést, akkor pontosan lehet tudni, hogy mi hol járalhatunk hozzá. Nagyon nehéz, mert ugye mindkét dokumentumon dolgozom, nagyon nehéz látni azt, hogy ez a nagyon általános megfogalmazás hogyan illeszkedik majd ahhoz, ahhoz azonban, hogy a feladatunkat el tudjuk végezni, sokkal konkrétabbnak kell lennünk. Nem hiszem, hogy ez az ön szándéka ellenében lenne, de úgy gondolom, hogy a bizottság és az árnyék előadók feladata. Egyébként nem sikerül betennünk a lábunkat a terembe, az ajtón is. Nagyon fontos, hogy a szegénység elleni harc alapelveit ebben a szakbizottságban dolgozzuk ki, nem másod. Egyrészt a strukturális értelemben a tárgyaltakhoz ragaszkodni kell, tehát az, elnök, az elnökök, amit meghatároztak, másodszorban pedig az is fontos, hogy ennek a szakbizottságnak van meg a háttértudása ehhez. Ez az elvi megjegyzésem. De úgy gondolom együttműködhetünk, hiszen nem hiszem, hogy tartalmi ellentmondások lennének. Sokkal konkrétabbnak kell lennünk, és úgy gondolom ezért sok kompromisszumos módosítót, illetve sok módosítási javaslatot kell majd elfogadjunk. A második dolog a tartalom. Ön igen erősen azokra összpontosít, akik a munka folyamatában vannak, akik ott nagyobb képzést igényelnek, az új helyzethez való alkalmazkodást, válság, ökológiai átalakulás. Ezt száz százalékig támogatom, de úgy gondolom, hogy a hatalmas előrelépés a szegénység elleni és kirekesztés elleni harcban az elmúlt évben és a foglalkoztatáspolitikai útmutatókkal együtt az volt, hogy két olyan útmutatót is sikerült elfogadnunk, amely ezeken a területeken kívül érintik a, um, a, a, az embereket. Az EU 2020-as célkitűzés a szociális kirekesztés és szegénység elleni harc itt is tükröződik. Úgy gondolom, hogy uh, a teljes mértékben támogatnunk kell ezeket a célokat. A harmadik megjegyzés a, a szociális alap az az alap, amely a partnerségi alapot, ezt a döntő demokratikus ellen alapelvet is alkalmazza. Éppen ezért legalább azt a minőséget kell tudnunk hozni, sőt sok, sokkal jobbat is. Emlékeztetném önöket arra, hogy Ján Olszel az Európai Gazdaság és Szociális Bizottságból kiváló dokumentumot írt, egy tanulmányt mutatott be, ahol pontosan megfogalmazták azt, hogy mit kell javítani. Úgy gondolom, hogy erre vissza kell térni. Egyébként nem kerül be a szociális alapba, és kár lenne. Az utolsó megjegyzésem pedig az, ami szintén fontos, hiszen vannak ugye a FAM bizottsággal is átfedések, de úgy gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak is feladata, hogy a nők ugyanolyan arányban vegyenek részt a munkaerőpiacon, ugyanolyan bért kapjanak, ne diszkriminálják őket. Épp mivel ez döntő az Európai Szociális Alap számára, és mivel pont egy olyan tanulmányt kaptunk a bizottságtól, ahol megállapítható volt, hogy sok tagállam nem is veszi figyelembe ezt az elvet. Annak ellenére, hogy a strukturális alapok célja, annak ellenére, hogy a szerződés egyik célkitűzése, úgyhogy éppen ezért ennek is hangsúlyjá kell válnia. Köszönöm. Köszönöm szépen a lennök asszony tudja, hogy mik a feltételek a véleménykészítésnél, még a megerősített együttműködésnél is. Mindenki tudja, hogy mennyire nehéz betartani a szabályokat, az előírásokat. Egyébként Lópe Fontanyi asszony azt mondta ön bevezetésképpen, hogy jó kapcsolatban áll Pfeiffer úrral, Piper úrral, bocsánat, de nem mondta el, hogy az egyeztetés milyen eredménnyel eh, járt. Piper úr törli a jelentéséből azokat a részeket, amelyek kizárólagos hatáskört képezik a mi szakbizottságunknak. Ugye jó kapcsolatban lenni, de az a cél, hogy ezek a pontok ne szerepeljenek a regi szakbizottságát a megszavazandó szövegben. Egyértelmű, úgy gondolom, hogy elnök asszony is tökéletesen megvédi majd a szakbizottság érdekeit. Ugye én beszéltem Piper úrral a jelentésről, ez egy dolog, ez nem másik dolog, hogy a saját jelentésünket, a saját konklúziónkkal nyújtsuk be, és ezek a konklúziók nem feltétlenül lesznek azonos a Piper úr konklúzióival, tehát ez az egyeztetés zajlik. Minden esetre szoros kapcsolatban maradunk. Igen, hát megpróbálok minél inkább megállapodásról. Nem a megállapodásról van szó, ők az ESZA-ról nyilatkoznak. Az ESZA az a mi illetékesei körünk. Ez egyértelmű, mondja Lope Fontanyé asszony. Viszmenova asszony, aztán Cimmer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék gratulálni Lope Fontanyé asszonynak a véleménykészítőnek. Én az ALDE árnyék előadója vagyok, úgy gondolom, hogy a tervezetet jól előkészítették, és a legfontosabb részek helyesen szerepelnek benne. Az ötödik jelentés ajánlásai rendkívül fontosak a pénzügyi gazdasági válság körülményei között és maximális mértékben kell őket kihasználni arra, hogy újra talpra állítsuk az európai gazdaságot és munkahelyeket teremtsünk. A bizottság jelentése előrelépést mutat koziós politikában, ugyanakkor célzott intézkedésekre van szükség az egyenlőtlenségek felszámolására, munkahelyek teremtésére, a szegénység csökkentésére. Támogatom az előadót, úgy gondolom, hogy szinergiát kell kialakítani, vagy javítani az ESSA és a regionális alap között, és úgy gondolom, hogy a, az Európai eh, Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Alapra is vonatkoznia kell ennek, valamint az EU horizontális programjaira egyeztetett fellépésekre van szükség a prioritást képező területeken, megújuló energiák, oktatás, képzés, kutatás, koordinált fellépéssel, célzott fellépéssel lehet a prioritásainkat megvalósítani, így lehet sikeres és hatékony a kohéziós politika, és így lehet elérni az Európa 2020 stratégia céljait. Összegzésképpen, ha tegyem hozzá, hogy nagyon fontosnak tekintem a partnerségi elv megerősítését, és úgy gondolom, hogy a helyi regionális hatóságok, a szociális gazdasági partnerek nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak, hogy a kihívásokat kezelhessük a stratégiának megfelelően. Köszönöm szépen! személyesen nagy öröm volt Russo Voltaire nyelvén hallani önt. Nem tudom, melyik szerzőt eh, kedveli jobban, minden esetre öröm volt címer, mondja, aztán Thomas Mann úr címer, azt mondja, tessék. Nagyon röviden. Támogatni szeretném határozottan azokat az erőfeszítéseket, amelynek célja az, hogy a szakbizottságunk felelősséget vállaljon mindazért, amit konkrétan a szociális alapjövőbeni tartalmával kapcsolatban elvárásként megfogalmazunk. Természetesen az együttműködésünket felajánljuk, hogy ez a tervezet az igen rövid korlátok vagy szűkös korlátokon belül, tehát a lehetőségek, a sorszám, stb. stb. korlátozásával együtt megfelelően tükrözze, amit a módosítókkal és minden egyében keresztül benne viszont szeretnénk látni, de nagyon pontosan kell megfogalmazzunk a javaslatainkat, éppen ezért úgy gondolom. Mert hát az általános magyarázatok is, amik például itt vannak, az, az eredmény, az alap hatékonysága, az eredményorientált intézkedések, stb. stb. Itt az irányt kell pontosan meghatározni. A az indikátorokat, azt, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az eredmények a cél érdekében, tehát a szociális alap célkitűzéseinek megfelelően elérhetőek, ellenőrizhetők és átláthatóan megvalósíthatók legyenek. Szeretném jelezni azt is továbbá, hogy az egyik követelés a szegénységi platformmal kapcsolatban, hogy a legmegfelelő kereteket, előfeltételeket kell a szociális alap létrehozásához teremteni. A szegénység elleni és kirekesztés elleni harcot nem lehet egyszerűen csak lózunként használni. Itt most végre esélyünk lenne arra, hogy konkrétát tegyük, és ezt meg is kell ragadnunk ezt az esélyt. Monsieur Thomas Mann. Thomas Mann úr, aztán Edith Bauer, Bauer Edith asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet akartam én is határozottan mondani Veroniknak, hiszen lehetőséget kaptunk egy ilyen jelentőség, egy ilyen jelentés az, amely alapvetően fontos. Ugye Veronika célkitűzést határozta meg, azt akarjuk elérni, hogy az Európai Szociális Alap láthatóbbá váljon. Ehhez pedig konkrét intézkedéseket kell majd későbbiekben javasolnunk, amiket az előadó is megfogalmaz. Tudjuk, hogy ez az egy oldal jelentős korlát. De eredmény orientációra is szükség van. Az, a szociális alap ö, ismert, fontos, sok más alappal egyen ellentétben, ahol az orientációt gyakran nem is érez. Meg kell nézni tehát, hogy mi a, a, a hangsúly, és az, el, az előadóval majd közösen lehetőségünk lesz arra, hogy konkrét részleteket határozzunk meg. Ezen kívül a feladatok a KKV-knál, az, hogy mindez határozott legyen, egyértelmű legyen, ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ehhez különböző kezdeményezések, ötleteket kapjunk. Nos, annak a lehetősége, ami a szociális kirekesztés és a szegénység elleni harc kapcsán felmerült az elmúlt évek kampányai, számos kommunikációs lehetőségünk volt, és most mindezt sokkal fókuszabbá kell tenni, és meg kell mondani, hogy igen, ez lehetséges, ki kell használnunk a lehetőséget és így tudjuk elhatárolni magunkat a regionális alapot szemben. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az első vita, amelyet itt a szakbizottságunkban is lefolytattunk, gyakran a mentén folyt, hogy atyavilág, most mindent össze akarom kalapálni a regionális alapokkal. Nem, Elizabettel egyetértek, ezt nem akarjuk, lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy ki melyik feladatért felel, és kinek milyen orientációja van az európai szociális alapra vonatkozóan is. Szilárd meggyőződésem azt, és Vivek kollégát régóta ismerem, hogy az együttműködés jó lesz, és nem zavarjuk össze egymást, ezt biztos, ebben biztos vagyok, és jó a kiinduló pontunk, ez is fontos, mert ugye nem más jelentésekkel ellentétben most nincs lehetőség arra, hogy egy valaki illetékes legyen, a többi pedig véleményt dolgozzon ki, nem, az ügyrend 50. paragrafusa értelmében dolgozunk együtt, és át kell vennünk azt, amit más bizottságok megfogalmaztak. Annál fontosabb, hogy egészen világos, pontos formában írjuk le mindazt, amit az Európai Szociális Alap területén akarunk elérni, és a célcsoportot is be kell vegyük. Hadd fejezem be egy olyan területen, amely hozzánk tartozik, az iskolából kimaradók aránya. Németországban az iskola és az üzem kapcsán az, azt kell, hogy lássuk, hogy konkrét intézkedések hatályosak lettek, és nagyon sok ö, olyan önkormányzatnál, akik vagy nem tudtak, vagy nem akartak egyetlen egy fillet sem beruházni. Mi európai intézkedésekkel azt biztosítottuk, hogy az emberek számára egyértelmű többletértéket jelentsenek az intézkedéseink, és igenis ezt fontos bevenni, a Veroniki által megteremtett alapokkal lehetőségünk lesz arra, amire nagyon font, nagy szükség van, hogy az ala, a szociális alap egyértelmű orientációt kapjon, ne pedig e, ilyen homályosan, hogy ez is az is lehetséges. Mindkét szakbizottság e, úgy gondolom jó esélyét kapott arra, hogy az európai állampolgárok számára használható dolgot csináljon. Köszönöm szépen. Bauer Edith asszony, utána pedig Szerkász úr. Bauer asszony. asszony, néhány rövidke megjegyzést szeretnék tenni a véleményhez. Föltehetően ebben az időben, amikor a kohéziós politika jövőjével foglalkozunk, több vélemény, több anyag is meg fog jelenni, arról nem is szólva, hogy én magam is készítek egy véleményt, ami holnap kerül napirendre pontosan emiatt értékelni tudom, hogy azok mellett, a korlátok mellett, amik kegyetlen korlátok, hogy fókuszáltan fogalmazott Veronik. Ami számomra nyitott kérdés, az, a, az egy bizonyos mértékig az Enhanced ből származik, az pedig az, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy integrált működésre van szüksége az alapoknak, a, különböző alapoknak. Tehát például van egy, van egy KKV, van egy, van egy intézmény, ahol a befektetés csak más strukturális alapokból lehet fedezni, a munkahelyteremtéshez, a képzéshez pedig a szociális alapra van szükség. Tehát vannak olyan integrált megfogalmazások, olyan integrált ö, fölhasználása a különböző alapoknak, amelyek végső soron ezt a külön-külön megjelenítést, hogy ez csak a szociális alap, és ezt csak mi mondhatjuk, a másik részről meg csak a másik bizottság fogalmazhat véleményt, ez időnként bizony, bizony gondot is okozhat. A másik dolog, amit, amit szerintem érdemes megfontolás tárgyává tenni, és tudom, hogy bizonyára Veronik is ugyanabba a cipőbe jár, mint én, hogy módosító indítványokkal lesz kénytelen kiegészíteni a jelentését, hogy a 2020-as stratégia, amire nyilvánvalóan az alapok fókuszálni fognak az elkövetkezendő évtizedben, az mennyire fedi a kohéziós politikát. Tehát, hogy a kohéziós politika és a 2020-as stratégia fedi -e egymást, vagy pedig, vagy pedig nekünk is abba kell gondolkoznunk, hogy a, a szociális alap az messzebbre megy, a hatása az szélesebb, mint a 2020-as stratégia, vagy pedig éppen fordítva. Oh, il me semble que c'est l'inverse. Nekem úgy tűnik, hogy fordítva van. Szerkász úr következik, aztán lezárjuk a hozzászólók listáját. Szerkász úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Az árnyék előadónk kollégákat helyettesítem, mert ő nem tudott eljönni. Szeretném elmondani, hogy a frakciónk általános véleménye a következőt támogatjuk, Lópe Fontányi asszony jelentését, és úgy gondolom, hogy megfelelően különbséget tesz a kohéziós politika, a kohéziós alapok, az eddigi eredmények, illetve a az 50-es cikkhez tartozó eljárások között. Eh, egy nagy csata várható az elkövetkező eh, hónapok során. Eh, Lope Fontányi asszony nagyon koherens módon mutatta be a dolgokat, elmondta, hogy az eszának saját filozófiája van, és hogy ez életbevágóan fontos alap a társadalom számára. Elkerülendő, hogy denaturálják az egyéb szakpolitikák ezt az alapot, és a szakbizottságunk mostantól a jelentés alapján igyekszik elérni, hogy a szociális orientációja megmaradjon. Persze vannak más orientációk is, de van a kohéziós politikák között egy szociális alap, aminek specifikus, konkrét szerepe, rendeltetése van, és kész nálunk arra, hogy küzdjünk érte. Nem lesz vérontás, de azért megpróbáljuk mindenképpen elkerülni, hogy az ablakon dobjanak ki bizonyos rendeltetéseket, funkciókat, amik történelmileg megvoltak. asszony, szólni kíván még? Igen, nagyon röviden, tessék csak meg akartam köszönni a hozzászólóknak a kontribúcióikat. Tisztában vagyok vele, hogy milyen korlátozott ez a szöveg, nagyon általános a téma. Nyilván egy ilyen korlátozott tervezettel nem lehet ennyi mindenre kitérni. Ugyanakkor számítok a frakciókra, hogy feljavítják a tervezetet, és hogy minden a foglalkoztatási bizottságot érintő kérdést felvetnek majd, nyilván mindent, ami belefér egy ilyen vélemény terjedelmébe. Számíthatnak rám egyébként. Köszönöm. Köszönöm, előadóasszony. Mivel mindenki jelezte, hogy módosítót akar benyújtani, nos április 19-én 17 eh, óra 30-ig van erre mód. Elnézést kell, hogy kérek, nagyon eh, szorosak a határidők. A regi szakbizottság nem akar lekésni a kohéziós alapok eh, felvizsgálati folyamatáról a módosítókról és a kompromisszumokról május 24-én folytatunk vitát. Ez azt jelenti, ugye, hogy franciául és angolul lehet csak módosítót benyújtani, nem? Ja nem, nem, tévedtem, bocsánat. Tehát április 19, május 24. De ez azt jelenti, hogy nem lesz külön vita a módosítókról a kompromisszumok vitája előtt. 24-én reggel vita, 25 25-én délben szavazás, 26-án szavaz a Regi Szakbizottság, addigra bízom benne, hogy már bőven megoldjuk az átfedéseket, illetékességi problémákat. Hatos pont a napirendben. Jean Lambert asszony véleménye a kéget hűtőemelemek és a rádióaktív hulladékok kezeléséről. Ehhez 13 módosítót be, nem befogadhatónak, nem elfogadhatónak minősítettek, mert érdemben más szakbizottság területéhez tartoznak. Ezt az arbitrást egyébként az érintett összes frakció egyetértésével döntötték el. Megadom az előadó asszonynak a szót, hogy ismertesse a kompromisszumos módosítókat. Értem, most Cornelissen asszony helyettesíti Jean tehát Cornelissen asszony jönni a szó. Um, yeah, Jean Lambert can't be here and she asked me... Sajnos nem tud itt lenni a kollégina, úgyhogy megkért, hogy helyettesítsem, és felkészüléshez is adott anyagot. Az előadó az árnyék előadóknak az előadónak és az árnyék előadóknak szeretné a kolléganő megköszönni az együttműködést. Bár a jelenlegi események Japánban megkérdőjelezik és felvetik a biztonság kérdését, mégpedig egy rendkívül ö, konkrét formában. Mégis fontos, hogy ez a jelentés és a módosítások a katasztrófa előtt kerültek megfogalmazásra. A cél az volt, hogy egy olyan vélemény szülessen, amely nem általában foglalkozik az atomenergia kérdésével, hanem minden munkavállaló, minden érintett munkavállaló egészségésevel és biztonságával foglalkozik, és köszönjük az árnyék előadókat, hogy ezt az irányt támogatják. A kompromisszumokat a 9-es cikkre szakértelem, a, a 10-es az átláthatóság, és a négyes cikkel kapcsolatban voltak az időkeretekkel jelentősebb, a lehető legszélesebb konszenzus próbálta az el, ö, elérni, és a politikai frakciók véleményét a kompromisszumokba minél szélesebben felvenni. Néhány szóbeli módosítást is javasoltak az árnyék előadók megállapodásának megfelelően szeretnénk köszönetet mondani a támogatásért, különösen azért, hogy az irányelv hatáját szélesítik, és minden munkavállalót hatája alá vesznek, akiknek radioaktív hulladékkal és kiégett ütőanyagokkal kapcsolatban van, vagy azokkal érintkezve van munkája. A különböző kockázatoknak vannak kitézve, eh, kitéve, és sajnos eh, ennek ellenére nem eh, biztos, hogy csökkenteni tudjuk a nukleáris hulladék káros hatásait. Köszönöm. Muito Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eh, Továbbiaknak adom meg a szót, még ketten kértek. Meissner asszony, nehogy ugyanaz a hiba legyen, mint korábban, úgyhogy most gyorsan jelentkezem. Köszönöm én is a, jelentést, valóban ez a vélemény pikantériája, amit korábban hallottuk, az az, hogy mindez illetve a pikantériái mindaz, hogy időközben Fukushima megtörtént. De hát általános szabályokról van szó, általános szabályozásról, és éppen ezért nagyon fontos, hogy, hogy meg kell nézzük pontosan, hogy mit akarunk írni, hogyan kezeljük a munkavállalók munka és egészségvédelmét, ez egy rendkívül érzékeny területen. Úgy gondolom a jelentés jó, az állásfoglalás is kiváló, ezt már legutóbb is mondtam, és pont a legutóbb körbe küldött kompromisszumokkal a 4-es, 4.2-es cikkel kapcsolatban sokkal jobb, mint korábban. Úgyhogy eh, ugye 150 év biztonság, 250 év biztonság, ez eh, nem volt elfogadható. Szerintem a mostani megfogalmazás sokkal jobb addig, amíg a környezet és az emberek számára veszélyt jelentenek. Nos, ezt teljesen el tudom fogadni, és a szóbeli módosításokat a 28-asnál jónak tartom, a frakcióm ezt is minden további nélkül el tudja fogadni. Három dolgot szeretnék még röviden érinteni. Az egyik Lem asszony nál a 21-es a felelősségvállalással kapcsolatban még vannak problémáim, nem tudom, hogy ebben a megfogalmazásban én ezt el tudnám-e fogadni, vagy sem. És a 29-esnél ott is szerintem még meg kellene nézni, hogy az anyagi és személyi felelősség a 150 év, vagy valami, hogyha tehát ez a felelősség még fennáll, akkor az még hatályos. Nem tudom, hogy el várhatjuk-e, hogy még 150 év múlva valami garancia legyen. Mondjuk kívánhatjuk, úgyhogy a 29-est ne, nem fogom elfogadni, mert nem tudom, nem tartom gyakorlatiasnak, és nem kívánatosnak sem. A 81-es módosítóval kapcsolatban pedig ugye itt arról van szó, hogy a hulladékot csak azokban a tagállamokban lehet tárolni, ahol keletkeztek. Nos, ezt viszont az Európai Unión belül úgy gondolom, ugyan az okozó elve mellett ez logikus lenne, de a tagállamok geológiai adottságai eltérőek, úgyhogy én személy szerint sokkal jobban szeretném, hogyha a jövőben találnánk egy tároló helyet, vagy lenne ez, ugye most még nincs, ahol sokkal biztonságosabb lenne, még adott esetben, hogyha egy másik tagállamban is van ez a tárolóhely, mint ahol keletkezik. Az eredeti szövegben is ugye azt mondtuk, hogy lehet ott is majd tárolni, hogyha ezt a tárolóhelyet megtaláljuk de mégis azt kellene írnunk, hogy ott kell tárolni, ahol biztonságosan tárolható. Úgyhogy a 81-est így nem tudom elfogadni. A 82 esel egészen más a helyzet, ugyanazt is meggondoljuk persze, hogy Oroszországban nincsenek-e végleges tározók, az ottani megállapodások alapján mondjuk ott is lehetne tárolni, bár Oroszország az Európai Unión kívül fekszik, és ezért a mi jogszabályainkat nem hatályosak, viszont mi mindenképpen biztonságot szeretnénk, ezért valószínűleg ez a megoldás problematikus. Tehát azt is ki kellene éppen ezért mondani, hogy ne legyen az Európai Unión kívül. Még általánosságban elmondanám azt, hogy az Euratom nem az Euratom szabályai szerint, hanem a parlament együttdöntése alapján kell, hogy ezt meghatározzuk. Ez pont így jó, Fukushima követően az a legjobb, hogyha minél többen foglalkoznak egy, ilyen kérdéssel. Köszönöm. Muito obrigada também. E neste momento tem a palavra a eh, senhora Jutta Steinruck. Köszönöm, és akkor megadom a szót Rita Először is szeretném köszönni az előad, megköszönni az előadónak, hiszen nagyon komoly munkát végeztek, és a tegnapi módosítót is, a tegnapi munkáját is, hiszen még különböző módosító indítványok körül tárgyaltak. Úgyhogy a közvetítés az nagyon jó volt nekünk, voltak olyan módosítók is, ahogy Meissner asszony is említette, amelyeket az ITRE nyújtott be. frakcióm nevében elmondhatom, hogy támogatjuk a jelentést, a kompromisszumokat is, mert egyértelműen a közös érdek kerül kifejezésre, mégpedig az, hogy a munkavállalók védelme abszolút prioritást kell, hogy kapjon. Ezt valóban hosszú távon ma még talán át sem tekinthető id, időhatárokon át kell tudni biztosítani, és a, a garanciavállalás és a felelősségvállalás is fontos. Valakinek vállalnia kell a felelősséget, és úgy gondolom, hogy ezt nem szabad korlátozni. És a jelentés nagyon jó Jean Lamet jelentése nagyon jó a környezetvédelem szempontjából is, hiszen megfelelő alapot teremt ehhez. Természetesen a vállalatoknak kell a költségeket viselnie, de az államnak különböző ellenőrzési formákkal ezt garantálnia kell. Holnap remélhetőleg a szavazásnál nagyon egységes, közös, egyértelmű szavazást fogunk tudni eh, magunk mögött. Köszönöm. Muito obrigada. Eu, antes de passar a palavra eh, aos dois próximos oradores. Köszönöm. És akkor megadom a szót. De mielőtt megadnám a szót a két következő hozzászólónak, szeretném pontosítani azt, amit elmondott Bereszelnek asszony erről a kérdésről. Számos módosító indítványt nem ítéltünk meg elfogadhatónak, az 5-öst, a 15-öst, a 16-ost, a 62-est, 63-ost, 65-öst, 67-est, 68-ast, 69-est, 62-es, 72-es, 73-ast és a 82-est. <clears throat> Olyan módosító indítványokról van tehát szó, amelyeket elfogadhatatlannak ítéltünk. Ezek a kérdések nem a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Ezek után megadom a szót a többi eh, ellen eh, előadónak. verabschiedet wird, ist eine ausgezeichnete Arbeit unter Federführung der Kollegin Lambert. Meg kell, hogy mondjam, hogy a módosító indítványok, amelyeket itt benyújtottunk, és amelyeket részben az előadó is átvett, nagyon fontosnak tartjuk. Ez is azt bizonyítja, hogy érdemes támogatni ezt a jelentést, támogatjuk is. Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a jövőben irányelv jogalapját szélesítettük. Így a parlament messze menő részvételét biztosíthatjuk. A, az Európai Unió munkamódszerére és a 89.3 91-es irányelvre való utalást is nagyon fontosnak tartjuk. A harmadik dolog, ebben a szövegben, amit holnap fogunk elfogadni, a az olyan foglalkoztatókra való kiterjesztés, amelyek nem közvetlenül érintkeznek nukleáris anyagokkal, hanem csak a másodlagos anyagokkal foglalkoznak. Ez úgy gondolom a munkavállalók védelmének szempontjából rendkívül fontos. Van azonban még egy negyedik dolog is, amit elmondanék, és kérem egy olyan módosító támogatását, amelyet én magam adtam be, ez a 90-es számú. Tapasztalatom alapján a munkavállalók jogi képviseleténél munkahelyi megbetegedések, illetve szakmából adódó nyugdíjas, nyugdíjazási eseteknél a lehetséges, a veszélyes rádióanyagokkal való szennyezettség bizonyítására való kiterjesztést is fontosnak tartanám. Eddig nagyon fontos volt az ilyen anyagokkal való érintkezés okozatiságának a bizonyítása, különösen akkor, amikor az ilyen anyagokkal való érintkezés évtizedekre nyúlik vissza, vagy évtizedekkel megelőzően volt csak. Azt javaslom a 90-es módosítóban, hogy a munkadokumentumokat 50 évre meg kell, kelljen természetesen egy, egy semlége, semleges helyen őrizni az adatvédelmi szabályok betartásával, így több ezer munkavállaló közvetlen bizonyítási helyzetét javítanánk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig eh, Thomas Mann úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, valóban nagyon fontos ez a ez a kiinduló pont egy picit más, mint amit legutóbb Strasbourgban tárgyaltunk. Ott ugye az, az atompolitikáról volt szó, és arról, hogy szükség van-e bizonyos határidőket meghatározni. Ott is éreztük, hogy hát milyen eltérések vannak. A gazdasági érdek, amely legfontosabb elem, és a biztonsági elem nem olyan fontos bizonyos körök számára az Európai Parlamentnek az állásfoglalás kidolgozásánál ezeket a különbségeket éreztük. Voltak olyan tagállamok, amelyek egyetlen egy állásfoglalási javaslatot sem akartak elfogadni, és voltak olyanok is, ahol az állampolgárok felháborodott reakciója alapján azt kellett egyértelműen kijelenteni, hogy ezt mi nem így gondoljuk. Meg kell mégis próbálni egy közös európai utat kidolgozni ami nagyon nehéz, mert nagyon nagyok a különbségek. De ez az alapvető kiinduló pont, ahogy ezt a kérdést kezelnünk kellene. Ettől persze e, más, ami itt nálunk a szakbizottságunkban van, hiszen mi azokról az emberekről kell, hogy gondoskodjunk, akik ilyen anyagokkal gondoskodnak. Nem mondhatjuk azt, hogy jó, tessék, lekapcsolták ezt a az erőművet keres magadnak munkát. Nem, ezek az emberek magas képzettséggel rendelkeznek, és bizonyos kockázati elemek kelt viseltek, és mégis be kell, hogy fejezzék a munkájukat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az ő sorsukat gondosan kövessük, és illetve kézben tartsuk. Nem csak a túlélést kell biztosítani, hanem azt is garantálni kell, hogy egészségesek maradnak, de ki tudja ezt garantálni? Az, a felelősségvállalás kérdése rendkívül fontos, és remélem, hogy holnap erre majd, erről meg tudunk állapodni. Meg azt is remélem, hogy lesznek olyan szabályozói hatóságok, amik be tudnak ap- avatkozni. Ugye nem lesz minden olyan szörnyű, ezt Japán egyértelműen bebizonyította, és ki gondolná, hogy a most ki gondolta volna, hogy azok a jelentős erőművek, amelyeknek olyan biztonsági rendszerei voltak, amelyeket mi soha nem is tudtunk volna megengedni magunknak eddig, hogy ők sem tudnak garanciát vállalni. A közlekedési munkások, a biztonsági erők, a rendőrség, sok önkéntes munka, akik Japánban is voltak most például, és máshogy is rendelkezésre kell, hogy álljanak, az ő biztonságukról, egészségükről kell gondoskodni, az ő biztonságuknak és egészségüknek kell prioritást adni. Azok, akik most vissza költöznek az állítólag biztonságos területekre, az ő érdeküket is képviselni kell. Tehát ha csak arra hagyatkozunk, hogy mindaz, ami eddig történt elfogadhatatlan, az nem elég. Én fontosnak tartom, hogy olyan dokumentumunk legyen, amely hosszú időre rendelkezik, és amire hivatkozhatnak azok, akik a jelenlegi eseményeknek kárát, vagy a későbbieknek kárát szervezik. Szenvedik most, ha miről a szakbizottságban beszéltünk, az nagyon fontos, lehet, hogy, és holnap nagyon fontos jelzést tudunk küldeni azoknak, azoknak a tízezreknek, akik az életüket adták, és kockáztatták. Nekik, nekik mondhatjuk azt, hogy ellenőrzésekkel, szabályozási lehetőségekkel közösen tudunk segíteni. Remélem sikerül. Köszönöm, és akkor nem tudom, hogy Cornelissen asszony eh, kére újra szót, hogy reagáljon az elhangzott megjegyzésekre. Igen, csak eh, nagyon röviden eh, Lambert asszonynak továbbítom majd a dicsérő szavakat. Köszönöm szépen, hogy ennyire támogatták a munkáját. Nagyon röviden Meissner asszonynak reagálni. Figueredo asszony és Danoka asszony is jelezték, hogy két módosítóval van gondjuk. Hát ezek úgyse elfogadhatóak, úgyhogy mindegy, nem fogunk rajta róla szavazni. Igen, az asszisztensem viszont azt mondta, hogy mégis szavazni kell róla. Na hát nálunk nem ez a helyzet. A 21-est viszont nagyon fontosnak tartjuk a felelősség kérdéséről szól. Gondoskodni kell arról, hogy valaki felelősséget viseljen a ö, kiszervezés esetén, ugye az egészségügyi és biztonsági szempontokért, úgyhogy a 21-esnél a támogatást kérem. Stanrük asszony is körülbelül ezt mondta. Handel úr a 90-es módosítóval foglalkozott az előadó gyakorlatilag az összes a többi frakció által benyújtott módosított támogatja. Hát én nagyon bízom ezek után abban, hogy nagy többséggel tudjuk majd elfogadni a szöveget, és ezután következik majd a nagy csata. Az rebeli kollégáknál kell lobbiznunk, hogy az egészségügy és a biztonsági kérdések prioritást élvezzenek az ő napi rendjükön. Köszönöm. Muito obrigada. Então amanhã teremos a eh, votação. Nagyon köszönöm akkor holnap fogjuk ezt eldönteni. Úgy gondolom, hogy a napi rendezen pontjával kapcsolatban egyebet nem tudunk elmondani, vagyis átérnénk a következő napi rendi pontra. Meghallgatás következik a szociális partnerek részvételével a munkáltató fizetésképp tisztességtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló 2008-94 per EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról és alkalmazásáról. Tehát a szociális partnerekkel együtt. Kell egy előadó, aki majd a kérdést elő fogja adni, akkor meg is adom a szót. További haladék nélkül. Tessék, tessék, tehát akkor ennél a szó, nem? Ö, talán előbb bemutassuk a meghívottakat? Igen, probléma van. Elnézést, van tolmácsolás, csak nagyon lassan jön, most már meg, megértettem. Köszönöm, igen. Mas agora que creio que já ouviu, eh, úgy gondolom, hogy elég idő állt rendelkezésre, hogy meghallja a megjegyzést. Tehát akkor akarná -e néhány szót mondani Gerling asszony a témáról? Át, át is adom a szót ennek. Természetesen, de esetleg az udvariasság miatt elmondanák, hogy hol foglaltak helyet a teremben a szociális partnerek? Köszönöm, csak hogy tudjam, hogy kihez beszélek. Bevezetésképpen a fizetésképtelenségi rendelet 2002. május 1-én lépett hatályba, közvetlen hatája van minden tagállamban, Dániát leszámítva, és minden fizetésképtelenségi eljárás esetére vonatkozik, amikor felszámoló biztos neveznek ki, ki leszámítva a bankokat, hitelintézeteket, ez egy fontos megkötés a fizetésképtelen egységnek az EU-ban kell lennie, a, ugye, és határon túlnyúló tevékenysége van, ami egyre gyakrabban fordul elő. Az érdemi jogszabályok harmonizációjáról nincs szó, a júliusi szakbizottság jelentése is rámutat, hogy ez továbbra is a helyzet. A fizetésképtelenségi rendelet a fizetésvégtelenségi helyzetek rendezését hivatott megkönnyíteni, annak érdekében, hogy a ö, hitelezők és természetesen a munkavállalók ö, hatékonyabb kártalanításban részesüljenek. 2008 óta egy irányelv a munkáltatókra külön vonatkozik a munka a munkavállalókra külön vonatkozik a munkáltatók fizetésképtelensége esetén. Az a véleménytervezet, amivel most foglalkozunk, a Júri Szakbizottság kívánságára született, hogy tovább harmonizálják az administratív jogi aspektusait a fizetésképtelenségnek, és ebben a véleményben azzal foglalkoztam, hogy szükség van-e kiigazításokra, vagy kívánatos lenne-e a kiigazítás a munkavállalók érdekében, vagy pedig jól működik a jelenlegi szabályozás. Ezért hívtuk össze ezt a meghallgatást, a szociális partnerek véleményét meghallgassuk, és szívesen üdvözlöm őket, nagyon kíváncsian várjuk a véleményüket. Köszönöm. Köszönöm, kolléganő. És akkor a Foglalkoztatási Bizottság titkársága elküldte a meghívókat a szociális partnereknek, pillanatnyilag csak a szakszervezetek Európai Konfederációja, a CES képviselője van jelen, valamint az Európai Bizottság képviselője, én a magam részéről először a CES, tehát az Európai Szakszervezeti Tömörülés képviselőinek adnám meg a szót, Ike Várnéke asszonynak. Tessék öné a szó. Majd pedig a kollégája veszi át a szót, ugye? jól gondolom, mind, mind a ketten e, ettől a szervezettől vannak, és mind a ketten szólni akarnak. Tessék a néha szó. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy uh, meghívták a szociális partnereket uh, erre a meghallgatásra. Bár a szociális partnerek csak részéről csak a szakszervezeti oldal élt a lehetőséggel, a meghívással. Minden esetre köszönjük. Az ETUC, az Európai Szakszervezeti Konfederáció a munkavállalók védelmével kapcs- foglalkozó rendeletet nélkülözhetetlen EU jogszabálynak tekinti, minimális védelmet biztosít ugyanis a munkavállalóknak egész Európában. Ez egy olyan európai jogszabály, amely a válság idején még nagyobb fontosságot nyert. Láthattuk, hogy mekkora a veszélye annak, hogy a cégek nem tudják teljesíteni kötelezettségüket a munkavállalók irányában. Egyre nagyobb ez a veszély. Ha a számokat megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy 2008 és 9 között 19%-kal emelkedett a csődök száma az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy 61 százalékkal növekedett az a csődben érintett munkavállalók, dolgozók száma. Ezért természetesen a legjobb védelem a fizetésképtelenség ellen az, hogyha az egész vállalkozásnak a csődjét el lehet kerülni. Ez elvezet a kulcsfontossági mondandónkhoz az etuk részéről ezen irányában vonatkozásában. Természetesen Számunkra a három a cikk a legfontosabb, ahol a munkavállalók kintlevőségeiről van szó, és a védelmükről. A nemzeti jog rendelkezik erről. Ez a kintlevőség fogalom azonban tovább pontosítandó. Bizonyos tagállamok restriktíven definiálják a javadalmazást, bizonyos bónuszokat, különleges jutalmakat nem vesznek bele. Úgy gondolom, hogy törölni kellene azt a fogalmat, hogy ahol a nemzeti jog így rendelkezik, hogy a végkielégítés és az ilyen juttatások is szerepeljenek benne. A második pont, ami nagyon fontos számunkra a négyes cikk, a, az intézmények felelősségének korlátozása hogy milyen időszakra vonatkozik a kintlevőségek kompenzálása, illetve milyen plafont alkalmaznak a kártalanításra. A plafon elfogadhatónak tűnik viszonylag, de hogyha ezt egy rövidebb időszakhoz kötik, akkor az már veszélybe sodorja az irányelv szociális céljait. A gyakorlatban a szakszervezetek azt mondták a nemzeti szinten, hogy nagyon nagy aggály számukra, hogy nagyon sok munkavállaló dolgozó esetében a kifizetetlen fizetések, juttatások magasabb összeget tesznek ki, mint amit a nemzeti jog kifizetni ír elő. Portugáliában, Németországban volt ez a helyzet gyakran olyan készpénz problémák állnak elő, amelyek hosszabbak, mint három hónap. az ETUK, tehát úgy gondolja, hogy a 4.2-es cikk minimális időszakát hosszabbra kell nyújtani, és a 4-es cikk megszövegezését erősíteni kell, mert ez most szociálisan nem kompatibilis, és a tagállamok nagyon felhígíthatják a szabályozást. Most konkrétan a, a fizetésképtelenségi eljárás véleménytervezetére reagálnék, amit Gilling képviselőasszony készített. Látjuk, hogy kétségeket tartalmaz a rendelet hatásaival kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a vállalatok nem úgy választanak székhelyet, hogy a fizetésképtelenségi eljárást veszik alapul, hanem más tényezők alapján, amelyek relevánsak a székhely megválasztásában, például az adózási szempontokat veszik alapul. Feltételezem, hogy a vállalkozói szellem azt jelenti, hogy az ember, amikor vállalkozást indít, akkor nem feltétlenül rögtön a csődre gondol. Meglehetősen meglepett, hogy tagadják a kapcsolódást a csőd szabályok és a foglalkoztatási szabályok között. A pedig a munka jogi szabályozáson alapulnak ezek a szabályok, és a fő céljuk a, a dolgozók védelme. Az ETUK egyetért, hogy a minimális védelem biztosítását a dolgozók számára az irányelv eléri, ugyanakkor, mint említettük, tovább lehetne javítani a szabályozást. Kintlevőségek, időszak, plafon, úgy látjuk túl nagy a rugalmasság a tagállamok számára. Most felvetődik a kérdés, hogy önök szerint a korrekt átültetés problémáját lehet-e itt kezelni. Ugyanis idén februárban a bizottság Jelentése szerint a nemzeti átültető jogszabályok időnként megszegik a közösségi jogot. Úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak fel kellene lépnie, be kellene perelni a tagállamokat. Köszönöm. Mm, köszönöm ezt az előadást. És <clears throat> akkor Vandenberg úrnak adnám meg a szót szintén a ITUC-től, vagyis az ESS-től. Ugye a szociális partnerek közül csak önök jöttek el a meghallgatásra. Köszönöm szépen, gyakorlati aspektusokról fogok beszélni a 2008-94-es irányelv belgiumi alkalmazásáról. Um to prove... Annak érdekében, hogy bebizonyítsuk, hogy mi az, ami jó az irányelvből, és milyen további pozitívumok, lehetőségek vannak. Általában véve a szociális partnerek és a szakszervezetek Belgiumban elégedettek azzal, ahogy az irányelvet átültették Belgiumban. Ez bizonyítja az is, hogy a kormányunk mm, nincs, hatal, nincs hatalmon kormányunk már egy éve, és mégis mindig fizetik a béreket az országban. Úgy gondoljuk, hogy az irányelv átültetésében nem volt túl sok kiskapu, és ezért kollégámhoz hasonlóan én is amellett állnék ki, hogy a meglévő néhány kiskaput próbálják meg bezárni, hiszen ezekre valóban nincsen szükség, a gyakorlat ezt mutatja. Példaként hadd mutam, mondjam el, a, a követelések és az igen bonyolult hármas cikk, a plafon és az utalások sora. Nos, erre vonatkozóan nagyon bonyolult referenciaidőszak és plafon rendszer dolgoztunk ki azokra az igényekre, követelésekre vonatkozóan, ahol a bérek vagy egyéb juttatások kifizetését szüneteltették. Belgiumban a rendszer sokkal egyszerűbben alakítottuk. Most csak egy általános 25 ezer eurós plafonunk van, tehát a 25 ezer euró alatti igényeket elvileg kielégítik a belga garanciaintézeten keresztül. Elképzelhető az is, hogy az a munkáltató, amely a, például fizeti a szabadságolási juttatásokat, de fizetést adon nem ad, ezt visszakaphatja, és fordítva is. Ahhoz tehát, hogy a rendszer elfogadhatóan működhessen, és hogy a rendszert a lakosság döntő része is elfogadja, ahhoz úgy gondolom viszonylag egyszerű, könnyen áttekinthető rendszerre van szükség. A, követeli a munkavállalói követelések 90%-át a garancia alap kifizeti, és az esetek 80%-ában a követelések 100%-át. Mégis, hogyha megnézzük a belga rendszert és a, a járulékokat, mert nálunk a belga rendszert a munkáltató járulékokból finanszírozák, a 0,2% a bruttó bérnek a, a járulék, akkor persze nem elhanyagolható, az biztos, de mégsem egy jelentős járulékarány. Nem olyan járulék, amitől a munkáltató adott esetben elhagyná Belgiumot. Bizonyos eh, munkavállalói kategóriák kizárásával kapcsolatban pedig, nos nálunk viszonylag jó az irányelv végrehajtása e területen is. Korábban a nem versenyszektorhoz tartozó ágazatok, például idősek otthona, kórházak, stb., amelyek erre a garancia alap szolgáltatásai nem vonatkoznak, de 2008-ban ez is megváltozott. E, ezt követően, tehát 2008 óta, ha például egy idősek otthona kör tönkrement, akkor nem csak, hogy az öregeket rakták ki az utcára, hanem a, a, vagy nem rakták ki az utcára, hanem a munkavállalók sem maradtak végkielégítés nélkül. A kereskedelmi, illetve a versenyszektor vállalataira vonatkozóan különleges és rendkívül és alacsonyabb a járulékszint, mint a, a nem versenyszektorban való járulékok. Ezek tulajdonképpen a fő elemek, amelyek a, munkavállalói, a rendkívüli munkavállalói kategóriákra vonatkoznak. Végül pedig a transnacionális kérdések. Elvileg Belgiumban az irányelv elvárásainak megfelelően a garancia alap minden rendszeresen dolgozó, Belgiumban dolgozó munkavállalóra vonatkozik. Elvileg tehát minden tökéletes az irányelv szerint. Bár a gyakorlatban néha vannak gondok, például akkor, amikor fizetésképtelenségi eljárás vagy csődeljárás van egy másik tagállamban, és ez kihat a belgiumi munkavállalókra, akkor ebben az esetben ez a garancia alapfeladata az, hogy a másik államból beszerezze azokat a, az információkat, valóban például fizetésképtelenség vagy csődeljárásról van ez szó. Tehát más jogszab, a más jogszabályokat megvizsgálja, ha például a jogszabályi harmonizáció hiányzik, akkor néha a garanciaintézetek nagyon nehezen érvényesíthetik az információs jogaikat. Néha a tagállamok magunk értelmezhetik a felelős intézet, a felelős garancia intézet mm, hatáját, tényét, úgyhogy ezzel kapcsolatban is vannak problémák, illetve nehéz megtalálni néha emiatt, hogy ki a felelős ilyen esetekben. Köszönöm. Então, muito obrigada. Eu solicito que se puder. Akkor köszönöm ezt a hozzászólást is. is kérem, hogy amennyiben lehetséges, akkor hagyják itt nekünk a hozzászólásuk szövegét, hogy felkészülhessünk belőle, és kioszthassuk a szakbizottság tagjainak. És akkor most az Európai Bizottság tagjaihoz fordulok, itt jelenlegő tagjaihoz fordulok. Uram, kíván-e hozzászólni a bizottság nevében? In front of you, um... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Röviden az Európai Bizottság külső tanulmányt végeztetett el, a tagállamokat, az európai szociális partnereket kérdezték meg, és a tanulmány konklúzióira is reagálhattak. Tagállamokban való irányelv alkalmazással foglalkozott a tanulmány, de első ízben fontos számokat is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a múltban a garancia intézettek hány embernek nyújtottak segítséget. Például 2006 és 2009 között 3,4 millió dolgozó kapott ilyen kifizetést. Ez nem elhanyagolható. A jelentés az a zárul, hogy a jelentéskészítési kötelezettséget megfelelően betartották, de azért vannak aggodalmak bizonyos végrehajtási intézkedések tekintetében bizonyos tagállamokban, és biztosíthatom önöket arról, hogy a e, bizottság továbbra is monitorozni fogja ennek az irányelvnek az alkalmazását e, nagyon szorosan, és minden eszközt meg fog e, ragadni annak érdekében, hogy a szóba került problémákat orvosolja. A tanulmány egyik konklúziója az, hogy amennyiben megnézzük az irányelv történetét, ez egy nagyon régi irányelv, nos, több mint 30 év után még mindig úgy tekinthetjük, hogy kulcs szerepet játszik a dolgozói jogok minimális védelme terén a belső piacon. Ez egy nagyon fontos, kulcsfontosságú megállapítás és az irányelvnek köszönhetően azok a tagállamok, amelyekben nem volt garancia intézet, is fel kellett, hogy állítsanak ilyen alapokat, és így a munkavállalók követeléseit teljesítik. Ugyanakkor a 2002-ben elvégzett felülvizsgálat során a transnacionális helyzeteket is pontosították, és változtatások történtek a tagállamok fizetésképtelenségi szabályozásában, ez javította a jobb biztonságot A szociális partnerek kéréseire röviden reagálnék azzal, hogy újra hangsúlyozom, hogy milyen a, ennek az irányelvnek a jellege. Minimális védelmet nyújt ez az irányelv hogyha megvizsgáljuk a javadalmazási szinteket, amelyeket egyébként a bizottság úgysem tud befolyásolni, óriási az eltérés a tagállamok között. Ugyanez vonatkozik az időszakok hosszára, illetve a felelősség korlátaira. Ezért egy minimum létrehozása nem lenne igazán előrevezető út, ugyanis a legalacsonyabb szintet eredményezné ez a védelemben, és nyilván mi nem ezt akarjuk képviselni. Köszönöm. Muito obrigada. Eu creio que da sua... Nagyon köszönöm ezt a hozzászólást. Azt hiszem, hogy miután meghallgattuk Önt, azt a következtetés vonhatjuk le, hogy a az Európai Bizottságnak a közeljövőben nincs szándékában az irányelvvel kapcsolatos módosító indítványt vagy indítványokat előterjeszteni. Ha jól értem, a szöveget változatlanul akarják megtartani, és az alkalmazásával törődnek. Természetesen akarvá, ha válaszolni akar, akkor megadom ennek a szót. A szakszervezetekkel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy semmi szándék nincs arra, hogy a jogszabályokat megváltoztassuk, de ugyanakkor az irányelv annak a része, amit a zsargonban a fitness checknek nevezünk, tehát minden tulajdonképpen konzultáció kérdése, és az irányelvek most tehát megfelelő fényben vannak, és a, de hát ez egy teljesen más szempont. Lehet, hogy mindez talán, vagy az elemzés csak most indult el. Talán a válság fényében majd azt látjuk, hogy bizonyos szempontok az irányelvben mm, át kell, hogy mm, ezeket át kell alakítani, vagy jobban kell, hogy működjenek. de az az egész eljárása, az információs és konzultációs kötelezettség, ami persze ennek az irányelvnek is a része, bár kis része, ez 2011 előtt nem hoz semmiféle eredményt, és hogyha bármiféle nyomon követő intézkedésre sor kerül, ami lehet, bár nem szükségszerűen lesz jogalkotó jellegű, akkor az csak 2013-ban lesz. De nem áll szándékunkban, és legyünk világosak, nem áll szándékunkban módosítani az irányelvet úgy, hogy minimum küszöbeket határozzunk meg, vagy a, a bérezéssel kapcsolatos jogszabályokat hozzunk. Obrigada, estou... Eh, Kösz... Köszönöm. Megértettem az álláspontját a bizottságnak az ön hozzászólásából. Hát akkor eh, <clears throat> vitát nyitok a témáról ki kíván szólni? Köszönöm szépen a bizottság képviselője is hangsúlyozta, hogy a belső piacról és a munkavállalók minimális védelmi szintjéről van szó. Természetesen ez nagyon érdekes, különösen most a gazdasági válságban, és akkor, amikor egyre több a csődeljárás. Sok kérdés merül fel. Először is a definíciókkal kapcsolatban tudjuk, hogy ezeket a nemzeti jog szabályozza, és pontosan ez az a terület, ahol a legtöbb buktató van. Az irányelv mindenki számára a belső, az állami nemzeti jogok értelmében biztosít jogokat, és ön is jelezte, hogy pont a végrehajtásnál voltak problémák. Meg kell azt is nézni, hogy nemzeti szinten hogyan lehet majd mindezt átültetni. A kérdésem nem csak Csehországra vonatkozik, nagyon fontos, hogy vannak olyan rendelkezések, amelyek gátolják, hogy az irányelvben biztosított előnyöket élvezzék a, a munkavállalók. És általában véve ez a cseh eset ugye kivétel, és hogyha megnézzük az igen egyre inkább széttöredezett munkaerőpiacot, és megnézem a munkavállaló definícióját, a, tehát a határozott idejű munkaszerződések, részfoglalkoztatás, akikre szintén vonatkozik mellesleg az, egy, a, az irányelv, mégiscsak felmerül a kérdés, hogy például gyakornokok, fiúk és lányok, akiket egyre nehezebb definiálni, szintén ide tartoznak-e aztán az is érdekelne, hogy ezt a problémát egyáltalán hogyan lehetne megoldani. Tudom, hogy ez nemzeti definíció kérdése is. Másik kérdés. Bizonyos munkavállalói csoportok kivehetők az irányelv hatája alól. Például a szociális partnerek képviselői, az, e, az ESS képviselői, a, a háztartási alkalmazottakat, halászokat említette. Tudom, hogy történelmi háttere van ennek, de ennek ellenére fontos átfogóan próbálni eljárni. A harmadik kérdés pedig a csődenjárásokkal kapcsolatos, amelyek olyan munkáltatókra vonatkoznak, amelyek határon átnyúlón tevékenek. Az Európai Unióban egyre nagyobb mértékben van határon átnyúló elem a foglalkoztatásban is, és egyre gyakoribb Úgyhogy a, az irányelv úgy rendelkezik, hogy információcsere van a garancia alapra vonatkozóan, és a konkrét kérdésem a bizottság felé az, hogy nem lenne segítség egy módosítás értelmében, hogyha kötelezően ilyen információs pontokhoz hasonló rendszert alakítatnánk ki a jelenlegi belső piaci helyzet értelmében. Éppen ezért nagyon, tehát úgy gondolom, hogy ezek a határon átnyúló információs pontok léte nagy segítség lenne. Köszönöm szépen. Muito obrigada. Temos mais duas inscrições. A eh, senhora Jutta Steinberg, por favor. Köszönöm szépen, még ketten jelentkeztek szólásra. Steinbrück asszony. Köszönöm szépen. A bér definíciója a tagállamok hatásköre, és eltérések vannak nyilvánvalóan a teljesítményben, a garant, illetve a, a juttatásokban, ami a garantia alapok meghatározásából is származik. Ezt hogyan kívánják megszüntetni? Itt e também, finalmente, o Bolland. Végül Voland, az, Voland úr, a szó, tessék. Nos, az EPP-nek voltam az előadója. Zsiré asszony és a bizottság javaslatai alapján foglalkoztam ezzel a témával a 2008-as irányelv már bizonyított a munkavállalók védelme terén, a fizetésképtelenségi helyzetekben, ahogy már többen beszéltek róla előttem, a, vannak ennek az irányelvnek hibái, sajnos definíciós problémákkal van dolgunk, illetve szubszidiaritás beli problémákkal elég rosszul megy a harmonizáció a tagállamok között, mert nélkülözhetetlen fogalmak nincsenek jól meghatározva, hogyha igazságosan, méltányosan szeretnénk védeni a munkavállalókat, meg kellene határozni a dolgozó, a munkavállaló, a javadalmazás fizetés fogalmait, a fizetés, fogalmát, a referenciaidőszak fogalmát, a bér fogalmát, aztán azt, hogy mikortól minősül fizetősképtelennek egy cég, akkortól, amikor annak minősítik, vagy akkortól, amikor effektíve nem fizet az irányelv módosítása a gazdasági válság miatt is fontos kiigazításokat javasolunk, tehát kb. 20 módosítót szeretnénk Gerling asszony jelentéséhez benyújtani, azzal a céllal, hogy tényleg biztosítsuk a az alkalmazottak minimális védelmét, illetve módosítót nyújtunk be arról is, hogy hogyan lehetne elkerülni a fizetésképtelenségi helyzeteket, hogy az emberek munkahelye megmaradhasson, vagy legalábbis a lehető legjobb védelmet élvezzék, és az administratív terhek ne súlyosbítsák tovább a helyzetüket. Tehát ennyit akartam mondani, anélkül, hogy belemennék a részletekbe, a módosítókból azok majd kiderülnek. Mindenesetre ebben az irányban haladna majd a mi törekvésünk, hogy javítsuk a jelenlegi irányelv rendelkezését. Nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy nincs több hozzászólás. Nem kér senki szót, így van. Nos, akkor jó. Ebben az esetben újra megadom a szót. a szociális partnerek képviselőinek, vagyis az ESS, ITUC itt jelenlevő képviselőinek, de Szívesen megadnám a szót a bizottság képviselőjének, az Európai Bizottság képviselőjének. Akarnak valamit mondani? Köszönöm. Ami a kérdéseket illeti, a, a munkavállaló definiálásával kapcsolatban, illetve a cseh köztársaságbeli helyzettel kapcsolatban feltételezem, hogy a jelenlegi irányelv aktuális definíciói lehetővé tennék a csehközösség számára, hogy a munkavállalókat megvédje az irányelv alkalmazásával. Én feltételezem, hogy az irányelv megsértéséről lehet itt szó, tehát ezzel már is fel lehetne lépni, ez nem kérdés, ezért nem kell megváltoztatni. De persze az általános kérdés, az általános probléma az, hogy hogyan definiáljuk a dolgozót, ki is a dolgozó, mert több problémára utaltak itt. A pratikantenek nem minden országban kerülnek a dolgozó fogalmába, meg a háztartási alkalmazottak definiálása is problémát jelent. A, ezt a problémát gyakran tapasztaljuk, máshogy definiálják a tagállamok a dolgozót. Ez egy általános probléma. A talán nem is a fizetésképtelenségi irányelven belül, hanem egy másik jogszabályban, de meg kellene oldani persze. Aztán volt egy kérdés arra vonatkozóan is, hogy uh, hogyan lehetne elkerülni, hogy ilyen különbözőek legyenek a kifizetések. Mi úgy gondoljuk, hogy amennyiben vannak a dolgozónak követelései, akkor a követeléseket ki kell egyenlíteni. Ehhez nem feltétlenül kell harmonizációt bevezetni Európában, hogy az irányelv révén egyenlítsük ki a problémákat. Nyilván definiálni kell ezt az irányelvben, és aztán át kell ültetni a szabályokat a nemzeti jogba, hát én ennyit akarok csak mondani. Köszönöm. Talán reagálnék a határon túlnyúló helyzetekre. A gond az szerintem, hogy erre sincsen világos válasz, mert ez nagyon kötődik a kereskedelmi szabályozáshoz, gyakorlatban problémaként vetődik fel, hogy a fizetésképtelenségi eljárások, felszámolás eljárások különböznek a tagállamokban. És hogyha egy cég több helyen is működik, akkor különböző eljárások alá esik. Az ottani aktuális szabályok alá, úgyhogy minden egyes országban, úgyhogy nehéz garantálni, hogy megfelelő információkat megkapjuk a különböző országok bíróságaitól. Szerintem foglalkozni kell azzal, tehát, hogy hogyan lehetne jobban információt cserélni a tagállamok között. Különböző eljárásokról. Köszönöm. Muito obrigada também. E então passava a palavra ao representante da Comissão. Nagyon köszönöm. És akkor a bizottság képviselőnek csak mondnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Pontosan a definíciós problémákkal foglalkozik a jelentésünk az első oldalon a Csehköztársasággal, egy másik helyen Ciprussal. Nyilván nyomonkövetésre lesz szükség, ezeket a témákat meg kell vizsgálnunk, lehetséges, hogy nem tartják be az irányelvet a tagállamok. Ami a határon túlnyúló problémákat illeti, felhívnám a figyelmet arra, hogy a 2002-es javaslat egyik fő eleme volt, hogy az irányelv foglalkozzon a határon túlnyúló helyzetekkel is, és átmeneti adminisztratív együttműködést is előirányzott a tagállamok között. A jelentés hatodik oldala szól erről. Most egy standard űrlapot alakítunk ki az információ cserére. A 10.1-es cikk kapcsán részletes információt lehetne itt cserélni a maximális összegekről is a 3-as, 4-es cikk vonatkozásaiban. Hát azt hiszem csak ennyit akartam mondani, köszönöm. Obrigada. E agora a nossa deputada. Köszönöm. És akkor az előadónak adnám meg újra a szót, akar-e valamit hozzáfűzni? angolul azt szoktuk mondani, hogy ha valami nem romlott el, akkor ne próbáljuk megjavítani. Hát ez nagyon releváns itt. Én általánosságban örülök, hogy ez az irányelv jól működik, és hasznos volt, hogy ezt hallhattam, a szociális partnerek, tehát a követések 90%-át egyenlítik. Igazából azt kell vizsgálni, hogy akkor mi is a probléma. Köszönöm a partnereknek, hogy eljöttek, és hogy ö, nagyjából egészében megerősítettek abban, amit én is tapasztaltam, amikor a vélemény készítéséhez hozzáfogtam. Nyilván nem szeretném figyelmen kívül hagyni azokat a témákat, amelyeket meg kell oldani. Um, végrehajtása, az átültetése a gondok, és nagyon üdvözlöm a bizottságnak az állítását, hogy ezzel foglalkoznak. Nem hiszem, hogy a véleménynek kellene ezzel foglalkozni. Elismerte a bizottság, nem vitatja, kezelni fogja. Van egy alapvető probléma azzal, hogy minimális kompenzációt írjunk elő, nem csak azért, mert nagyon nehéz lenne ezt 27 tagállamban bevezetni, bár szerintem egy nyomtatványt, egy formulát ki lehetne alakítani, egy képletet ki lehetne alakítani, hogyha nem is egy összeget. Úgy gondolom, hogy az egész téma a legkisebb közös többszörös témája nagyon veszélyes, amikor minimumok meghatározásáról van szó. Szerintem nagyon sok tagállam sokkal többet nyújt, mint amit minimumként megállapítanánk. Pszichológiai nehézséget is jelent a minimum megállapítása, mert meg lenne a kísértés arra, hogy kevesebbet adjanak az embereknek, és nem szeretném ennek a felelősségét vállalni. Végül a határokon túlnyúló témákat említeném. Körülbelül egy hónappal ezelőtt volt egy eszmecsere, saját módosítómat, véleményemet. Szerettem volna kiegészíteni, a, meg kell vizsgálni az irányelvet. Szerintem egy lényegi kérdés van itt a e, munkavállalók számára. A hitelezők besorolása, rangsora. Talán lehetne a fizetésképtelenség esetén közös e, rangsort kialakítani. Fontos lenne ezt elmondanunk a júli szakbizottságnak, mert akkor egyértelműen megállapíthatnánk, hogy a hitelezők között hol foglalnak helyet a tagállamokban a dolgozók, a munkavállalók. Ezt én magam vállalom, felvetem ezt a kérdést a határon túlnyúló dolgozó védelem keretében. Ennyit akartam csak mondani, köszönöm szépen, hogy eljöttek és hozzászóltak. Sim, eu também quero agradecer a todas e a todos os que intervieram. Nos, én is köszönöm. Köszönetet mondok mindazoknak, akik hozzászóltak, különösen a, meghívóink, a meghívottainknak, az ELSZ, az ITUC részéről és a, az Európai Bizottság részéről. Talán én is tennék egy megjegyzést az utolsó ként elhangzott megjegyzéséhez Görling asszonynak arra a javaslatáról van szó, hogy az adósok listáját eh, adjuk meg, és egy hierarchiát állítsunk föl. Egyébként ezzel rendszeresen nehézségeink merülnek föl ezen a területen. Ha a bíróságok eh, hoztak a dolgozóknak kedvező eh, döntéseket, különösen a fizetésképtelen vállalatok esetén, hogy fizessenek a dolgozóknak, de az ellenkezője történt. És elsőbséget kapott az állam, a dolgozók pedig üres kézzel kellett, hogy távozzanak. Jelentős téma ez. Úgy kellene eljárnunk, hogy az irányelv megoldja ezt a problémát. Tehát ennyi volt a megjegyzésem, és az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulok, mert rendkívül fontos a kérdés, és többször számos alkalommal és számos helyszínen voltam tanulja annak, hogy a dolgozók eh, voltak az elsőrendű kárvallottak, mert nem tudtak az adósokkal szemben megfelelőképpen fellépni. Úgyhogy, ahogy a kolléga mondta, eh, rendkívül érdekes helyzetben vagyunk. Nekem is ez a véleményem. Köszönöm, hogy eljöttek és akkor várjuk a módosító indítványokat, és akkor lezárhatjuk ezt a pontot. Então, eh, tendo em conta as alterações que fizemos no. Tekintettel arra, hogy módosító indítványok következnek a az ülés elejéről, akkor áttehe, áttérhetnénk az ötös pontra, amit ide helyeztünk, vagyis demográfiai változások és azok következményei az EU jövőbeli kohéziós politikájára nézve. Szári Essaya a néppárt részéről, aki jelen van, lesz az előadója ennek a témának, és ő fog a módosító indítványokról, a kompromisszumos javaslatokról beszélni. Holnap lesz erről szavazás. Ahogy mondtam korábban, ahogy mondtam korábban nagyon átfogó jelentés volt már ebben a bizottságban a, a demográfiáról. Most pedig a demográfiai változások jövőbeni kohéziós, a kohézió, a kohéziós politika jövőjére való hatásáról beszélek. Köszönöm minden elnyék adónak és a szakbizottság egyéb tagjainak, akik nagyon sok módosítót nyújtottak be. Ezek mind rendkívül konstruktívak voltak, és jó érzéssel veszem ezeket be a jelentésben. Négy kompromisszumos javaslat született a politikai frakciók között, és lesz olyan, ahol részenkénti szavazást kért. Egy esetben az LPP, e kettőt a GUE, egyet pedig a zöldek. A 43-as módosítót a saját nép, pártom, a néppárt kérte, hogy részenkénti szavazás legyen. és úgy gondoljuk, hogy ez a szubszidiaritás hatája alá tartozik, és ezért kérjük a részenkénti szavazást. A következő. A 31-es módosító Fröterasszony nyújtotta be, és a, produk- a termelékenység szó helyett az elérhetőség szót szeretné. Ezzel tulajdonképpen a módosítás, az egésznek az értelme változna be, úgyhogy én ezt a változtatást mínusszal jelöltem, hiszen itt egészen más, egy kicsit más dolgot sugal a termelékenység, a produktivitás és az elérhetőség az két különböző dolog. De mindkét kérdés persze fontos, de hát az eredeti szöveg cikket így alapvetően megváltoztatná, ezért írtam ide mínuszt. Aztán talán azok a politikai frakciók, akik a többi kérdés, a többi pontra kértek részenkénti szavazást, gondolom majd elmondják, hogy miért tették ezt. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy a dolog konstruktív volt, a vélemény konstruktív, és azt is remélem, hogy szakbizottságunk megfelelő mértékben tud a jelentéshez, a regi szakbizottság jelenéséhez hozzájárulni. Köszönöm, kedves kollégák! Muito obrigada, senhora. Köszönöm a képviselőasszonynak ezt az ismertetést. Megnyitom a vitát. Kére valaki szót? A kollégák részéről. Nincs reakció, nincs kérdés? Köszönöm, elnök asszony. szeretnék Szeri Eszeljelszennek köszöntet mondani a rendkívül világos anyagért, a rendkívül világos véleményért. A vélemény nagyon világosan megmond mindent, amit el kell mondani erről a kérdésről. A, a, a, az liberális frakció ebben csatlakozik Eszája asszony véleményéhez, mi csak három módosító indítványt kívánunk benyújtani, amelyeket az előadó nő is támogat. Szeretnék köszönetet mondani neki ezért, valamint köszönetet mondok mindazoknak, akik részt vettek a jobb anyag előkészítésében. Köszönöm. Então tem a palavra a senhora Schroeder, por favor. Köszönöm szépen, Schröder asszony. Igen, elnézést kérek de az ötödik kohéziós jelentés tárgyalásain voltam, muszáj volt, hogy ott legyek. Egy dologra szerettem volna csak utalni, nagyon jó lenne, hogyha szóbeli módosítást tudnánk benyújtani a 19-es módosításhoz. Mert így egyértelművé tennénk, hogy itt arról van szó, hogy az idősebbeket aktív vizáljuk a munkaerőpiacon. Ez a megfogalmazás, az angol megfogalmazás ugyan a finn rendszer alapján jól érthető, hiszen Finnországban nagyon jó rendszere van, de a többi országok számára nem annyira alkalmazható. Úgyhogy jobb lenne, hogyha egy kicsit általánosabban fogalmaznánk meg, és akkor a mögöttes gondolatot is mindenkire érvényesíthetjük. Obrigada, e creio que não há mais pedidos de intervenção. Köszönöm szépen, úgy látom más nem kíván hozzászólni. Ebből arra következtetek, hogy eh, a többi elő, árnyék előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Yes, I'm expecting that tomorrow we have no problems with the vote, but... Úgy gondolom, hogy eh, nem lesz gond a szavazással holnap de a szóbeli módosítót szívesen megnézném előre, a, hogy legyen elképzelésem a fordításról. Nagyon fontos, nagyon fontos. Finnországban nagyon pozitív ösztönzők vannak azok számára, akik tovább szeretnének dolgozni, akik hosszabb munkakarriert szeretnének. Ezeket az ösztönzőket használjuk is. Hogyha az emberek tovább akarnak dolgozni, akkor megtehetik, és ezért elismerésben is részesülnek. Ez egy kicsit más helyzet, mint azoknak az országoknak a helyzete, ahol gyakorlatilag penalizálják, szankcionálják azokat, akik tovább akarnak dolgozni. De hogyha megvan ez a szóbeli módosító, akkor megvitathatjuk. Köszönöm. Tabrigáda. Elnök, köszönöm. És akkor levonjuk a következtetést. A napi rendezen pontjának végére értünk és akkor a nyolcas pont következik. A munkavállalók Európai Unión belüli mobilitásának előmozdítása. Ungoreánu úr jelen van az Európai Néppárt részéről. Esetleg kívánt talán szólni ebben a kérdésben, hogy elindítsuk a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. 175 módosító van, és nagy örömmel látom az érdeklődést. Már most az elején szeretném elmondani, hogy mennyire elégedett vagyok az alakuló képpel. úgy gondoljuk, hogy szükség van a munkaerő mobilitására, még több mobilitásra van szükség Európában. Egy eljárásbeli probléma van itt az elején, bár eh, kisebb jelentőségű technológiai egységre van szükség, a kollégák úgy másként fogalmazzák, de ugyanazt akarjuk. Van, aki migráns munkavállalókról, mások ö, ö, migránsokról, ha, ö, megint mások EU migráns munkavállalókról szólnak. Szerintem ez az utóbbi a jó, mert ez a jelentés végül is róluk, és csak is kizárólag róluk szól. Nos, ez alapján azt is meg kell, hogy mondjam, hogy általában véve nagyon üdvözlöm a módosítók gondolatait, kivéve talán egyet, az egyenlő munkáért egyenlő bér gondolata, ez nagyon fontos. A második is nagyon fontos, ami a szociális dömping megelőzése, a harmadik az idegengyűlölet és fajgyűlölet elleni harc, ezekkel mind egyetértek, Ugye munkavállalókról és a jogaikról beszélünk, a munkához való jogról. Nagyon fontos a munkához való jog és a biztonságos munkakörülmények. Ezek mind szerepeltek a, jelent, a módosítókban is. Nézzük a módosítókat. Támogatják a szakképesítések és végzettségek kölcsönös elismerését. Ez nagyon jó a, az EU-n belüli munkavállalói migráció szempontjából. Vannak olyan módosítók, amelyeket Harkin kollega, Bienkivecse, Morán Satyé, gábernok kollégák nyújtottak be, mind ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A Szolvitra és az eureszre is vonatkoznak módosítók. Ezek valóban létfontosságú eszközök a mobilitás problémáinak leküzdésére, és az, ennek a, hangsúly, a jelentőségét valóban fontos, és az információs út jelentőségét is hangsúlyozni kell. Jelezném továbbá, az EU állampolgárok azt hogy, azt, hogy az a gondolat, hogy az EU állampolgárok teljes mértékben élhessenek jogaikkal, nos, ez nagyon fontos, és ezt segíthetjük akkor, hogyha alaposan megvizsgáljuk mind a nemzeti jogszabályokat, mind az EU jogszabályokat. A 15-ös módosító javaslatban Kabernoch úr erre mutat rá, és vannak olyan módosítók is, amelyek a munkaügyi politikák és egyéb szakpolitikák közti különbségek és a kapcsolatokat mutatják, például a kettős adózás elkerülése, egészségügy, vagy olyan problémák, amelyek kevésbé ösztönzők ezen munkaterületen, vagy az élet ezen területén. Másik dolog, hogyha természetesen a munkaerő mobilitásáról beszélünk, akkor nagyon fontos látni azt is, hogy a munkavállalók mozgása akár negatív helyzeteket is generálhatnak, mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára. És hát úgy gondolom, hogy a szankciók vagy az esetleges jóvátételeket is azért meg kell említeni. De ez olyasmi, amit az árnyék előadók vetettek fel, a szocialisták árnyék előadója. Van még egy kérdés, ami, amiből érezhető a, munkaerő, a munkavállalók mobilitása. Nem akarom azt mondani, hogy a jelenlegi EU megközelítés vagy felfogás az felületes lenni, de nem tudok olyan támogatásokat vagy olyan módosításokat támogatni, amelyek szerint az EU-s megközelítés nem jó, vagy nem jogalapú. Vannak olyan módosítások, amelyek mintha azt csugallanák, hogy az EU jogszabályok nem támogatják a jogok alapján való mobilitás. Tehát ez úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, emellett nem szabad érvelni, és ez nem fenntartható elgondolás. Még egy probléma, nagyon érdekes és különleges, amit több módosításban is láttam a munkaerő migrációját nem önkéntes mozgásnak tekintik. Vannak olyan módosítások, amelyek szerint az emberek, mintha arra kényszerülnének, hogy máshogy keressenek munkát, hogy vándoroljanak. A, a gazdasági nyomást persze nem akarom tagadni, és azt sem, hogy állandóan változik a Kelet-Európában, Dél-Európában a gazdasági és szociális vagy társadalmi kontextus, de mégis szilárd alapja van annak, hogy ezt a fajta mozgást önkéntesnek tekintsük. Elmondanám továbbá azt is, hogy több olyan módosítás van, amely azzal a problémával foglalkozik, hogy az EU migráns, amit a befogadó országban tapasztalhat. Itt elsősorban Turunen és Cornelissen kollégák módosítására gondolok, akik rámutattak arra, hogy foglalkozni kell az illegális munka, a a az erőszakkal a való foglalkoztatás, kényszerfoglalkoztatás és egyéb olyan jogok, amelyeket, illetve és azt a tényt, hogy a befogadó országban is a munkavállalóknak joga van bizonyos jogokhoz. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés nem rövid vagy hosszú táv, vagy középtávú hatású jelentős mértékben befolyásolhatja a jövőbeni ágazatokat is. Egyetértek azzal, hogy a munkaerő mobilitása, mint ahogy mondtam, negatív hatásokat is generálhat, de már tudjuk a legutóbbi tapasztalatokból, hogy a pozitív hatások meghaladják a negatívakat. Úgy gondolom ezért, hogy minden korlátot le kell bontsunk. A, az Európai Unióban munkát kereső munkavállalók előtt. A Ausztria és Németország döntése, amelyel ezeket az átmeneti korlátokat országaikban a 2004-es mentesítések alól um, lebontanák. Nos, úgy gondolom ez lényeges. Az ilyen jellegű korlátokat valóban meg kell szüntetni a 2004-ben csatlakozott országok előtt. Köszönöm szépen, és érdeklődéssel várom véleményeiket, kedves kollégák! Muito obrigada. Eh, e Köszönöm ezt az előadást. Van néhány kollégánk, aki szeretne szólni ehhez a kérdéshez. Szeretném hozzátenni, hogy a Libe Bizottságtól kértünk két véleményt, és a Nőjogi Bizottságtól is. 57 módosító indítvány van, amely közül 24 az előadótól származik, akkor elkezdenénk a vitát. Blinkevics Ute asszony kíván szólni. Ön is ugye előadó, méghozzá a Libé Bizottság véleményének az előadója. Így van, ugye? Köszönöm szépen, elnök asszony. A szocialisták árnyék előadója vagyok. A Libe Bizottságban foglalkozom ezzel a jelentéssel, és hadd mondjam el a véleményemet. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Ungurián úrnak az általa végzett munkáért. Az előadó úr tett néhány javaslatot, hogyha sikerül ezeket végrehajtani, akkor elhárulnak az akadályok a munkavállalók elől, szabadon mozoghatnak majd az EU-ban, és vállalhatnak munkát. Több magyarázatot is szeretnék adni a jelentéstervezethez benyújtott módosítók kapcsán. Először is van egy általános észrevételem. Nos, természetesen a munkavállalói szabad mozgás pozitív jelenség, és az előadó is hangsúlyozta ezt. A módosítóimban azonban megvizsgálnám a munkavállalói szabad mozgás negatív hatásait is. Nem csak a jelenlegi helyzetet értékeljük, hanem a jövőbe is tekintünk. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy közép-kelet-európai országokban a migrációs szint nagyon magas, az állampolgáraink más államokba szabadon migrálhatnak, de sajnos ennek a hátterében az el, hogy nem kapnak munkát a saját tagállamukban. Jó lenne tehát felszámolni minden ezen országokban fennálló uh, akadályt közép-kelet-európa egyes országaiban eh, vannak olyan falvak, amelyek teljesen elnéptelenednek az emberek, átvándorolnak más országokba, eh, úgyhogy eh, negatívumai is vannak a szabad mozgásnak. Egy másik fontos része a jelentésnek, ami különösen a szocialista frakció számára fontos, a migráns dolgozók munkajogát és szociális jogait érinti. Az Európai Unió több jogszabályt is elfogadott a dolgozók egyenlő bánásmódjára vonatkozóan azonos munkaügyi és szociális jogai vannak a dolgozóknak ebben, de semmi sem garantálja, hogy ezeket térvényre is lehessen juttatni. Úgyhogy igazából ezen ezeknek a jogoknak a végrehajtására kellene összpontosítani, illetve hogy igenis lehessen szankcionálni azokat a tagállamokat, amelyek nem hajtják végre a szabályokat. És remélem, hogy Ungorán úr egyet fog érteni az ilyen irányú módosítókkal. Más módosítóim pedig a munkahogyi felügyeletekkel azok monitorozásával kapcsolatosak. Szorosabb együttműködést kell megvalósítani, utána kell járni, hogy a munkaszerződések megfelelnek-e az EU jognak, szorosabb együttműködést kell ösztönözni a munkaerő közvetítő ügynökségek között, és arra is oda kellene figyelni, hogy felkeltsük a közvélemény fogékonyságát, illetve arra, hogy jobban tájékoztassák a dolgozókat. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontos lenne a szociális partnerek és a szakszervezetek együttműködésének javítása is, ugyanis amennyiben nem sikerül a szorosabb együttműködést megvalósítani, a migráns dolgozók jogai sérülnek, vagy sérülhetnek, és ez rontja majd a munkavállalói szabad mozgás pozitív aspektusainak érvényesülését. Egy másik módosító az úgynevezett tájékoztatási vagy információs irányelvvel kapcsolatos. Nagyon gyakran a migráns dolgozók jogai csak azért sérülnek, mert a munkáltató nem mindig tájékoztatja a munkavállalót az érvényben lévő nemzeti munkaügyi szabályozásról, és a munkavállaló ezért meggyengült helyzetbe kerül, adott esetben nem ismeri az adott állam nyelvét, vagy az ottani szabályzást. Köszönöm szépen. Ezek tehát a módosítók, és bízunk benne, hogy a jövőben sikeresen együtt tudunk működni a jelentés elfogadásában. Köszönöm. Muito obrigada e passava a palavra eh, à senhora Köszönöm. Tessék, akkor megadom a szót. Uh, a belső piac és uh, kereskedelmi uh, ügyek szag és egységes piacból, az egységes piaci törvények alapján a szociális kohézióra, a munkavállalók kihelyezésére, és arra utalt, hogy hogyan lehet az alapvető társadalmi szociális jogokat gyakorolni. A másik szakbizottság elismeri tehát azt is, hogy vannak kihívások más tagállamban dolgozó munkavállalókkal kapcsolatban, és a kihelyezett munkavállalók kérdéskörében is. Tisztázni kell, és támogatni az alapvető szociális jogokat. Ez az egyik dolog de lesz majd egy más, ez egy másik olyan kérdés lesz, amit meg kell tárgyaljunk, és szorosan összekapcsol, összefügg ezzel a jelentéssel. Köszönöm a, az előadónak, szeretnék rámutatni még néhány módosítára, talán elmondanám, hogy mi az érvelés mögötte. Önök is felvetettek kérdéseket. A zöldek nevében mondom tehát a következőket először is vannak olyan módosítások, amelyek a kényszer migráció és a kényszerített munkavállalás kérdésével foglalkoznak. Ezek olyan kérdések, amelyekkel megfelelően foglalkozzunk, erre még nem került sor. Jelentős kockázata van annak, hogy ezeket az embereket kizsákmányolják, több szakszervezetektől érkező példa is van többszörösen sokkal az, hogy milyen rosszul bánnak az emberekkel. Ez egy rendkívül kockázatos csoport, ezt végig kell gondoljunk, és figyelni kell rájuk. A 69-es módosítóban a szociális jóléti és a többi dolgokhoz való hozzáférésről beszélünk. Mi azt mondjuk, hogy ahelyett, hogy korlátoznánk, jobb lenne, ahogy néhány tagállam például teszi, tudom, hogy ön is akart egy példát mondani erre. Nagy-Britannia például mostanáig egy olyan szabályt működtetett, amely alapján a kelet-európai országokból érkező munkavállalóknak nem volt semmiféle szociális joguk ezek azok az intézkedések tehát, amiket fontosnak tartunk, az embereket tájékoztatni kell jogaikról, szociális juttatásokhoz való lehetőségeikről. A 103-asban közös és többszörös felelősségről beszélünk. Ez nagyon érdekes, mert hogyha felelősséget akarunk, a különböző országokban működő vállalatok, ugye ez, ez a valóság ma Európában, hogyha sok, egy nagy vállalatnál különböző országokban vannak egységei, és akkor kell, hogy legyen egyfajta felelősségi lánc is. Biztosak vagyunk abban, hogy akik. Tehát mi azt szeretnénk, hogy mindenki megfelelő körülmények között dolgozon, azok is, akik eh, a, a gyárakban dolgoznak, eh, és azok, akik a legfelső szinten a döntéseket hozzák, ezt figyelembe vegyék. Nem láttunk a bizottságtól erre vonatkozóan még semmit, bár nagyon érdekes az egész. Az egységes piaci szabályoknak megfelel Németországgal és más országokban is látok. Norvégiában például már van ilyen szociális felelősség, vagy ilyen felelősségi lánc. Aztán a 90-es módosítónkban munkaügyi felületet, felügyelet kialakítását kérjük, és a 26-osra vonatkozóan hadd mondjak még valamit, meg a 86-osra. Mi nem azt mondjuk, hogy az Európai Unió felfogása nem lenne, nem jogokra épül. Mi azt mondjuk, hogy valahol a kiinduló pontoknál van probléma. Tehát lehet, hogy szép szavakban megvannak a szavak, de például a gyárak szintjén, vagy lent, tehát a munkavállalók szintjén valami nincs rendben. Éppen ezért fontosnak tartjuk a nyomonkövetést, az ellenőrzést, a munkaügyi felügyeletet, azt, hogy a munkavállalók megfelelő védelmet kapnak, mert hogyha nem, akkor már nincsen, nem jogokra épül a rendszer, tehát nem, nem a jogszabályokat vádoljuk, hogy, hogy ne lennének megfelelőek, hanem azt mondjuk, hogy tehát a legalsó szinten, a munkavállalók szintjén valami nincs rendben felmerültek problémák, kihívások voltak, nem szabad félnünk attól, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, mert ha nem tesszük, akkor szerintem igenis idegen gyűlölet erősödik fel meg Európa szerte, és akkor haragudni fognak egymásra az emberek, ki akarják az országukból rúgni a külföldieket, mindenért őket fogják okorni. Ezt nem, én, ezt nem akarom, ezt el kell kerüljük. Ezért kell tisztességes mobilitás, a jogok, és ezért mindent meg kell tennünk, nem csak jogszabályok szintjén, hanem kint a való világban. Ez a célunk. Tehát tisztességes mobilitást szeretnénk. Még egy utolsó megjegyzésem van, tudom, hogy sokat beszélek. Felolvasok valamit, bár rövid. A Facebookon van rajta. Kaptam egy üzenetet egy román munkavállalótól, aki látta, a bizottság munkáját, és el akartam mesélni a történetét. A következő fiatalember, 20 éves, és azt mondja, hogy mintegy 3 millió román dolgozik Románián kívül az Európai Unióban, és az Európai Parlament ezeket a dolgokat sem, a parlament sem a média nem táma tárgyalja. Ezer euróért dolgozunk, dolgoznak napi heti 6 napot, napi 12 órát. Azt mondják ezek az emberek, hogy a románok tulajdonképpen harcolnak, fizikailag harcolnak ilyen munkáért, például cseretnyeszedésért lengyelekkel. Ez csak egy példa, tudom, hogy nagyon sok ilyen van, erre kell figyeljünk. Ez az én célom is ezzel a jelentéssel, hogy figyeljünk azokra a problémákra, amelyek a munkavállalói mobilitás körül vannak. Ennyi volt hiszek abban, hogy meg kell könnyítsük az emberek számára a külföldi munkavállalást, biztosítani kell a jogok érvényesítését, a nyugdíjjogokét is. Nagyon nehéz ez, és erre vonatkozóan is sokféle levelet kapok. Remélem, hogy ezt a, ezt a szempontot is be tudjuk venni a jelentésbe. E a palavra. Ennek köszönöm. Akkor Koferáti úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Magam részéről én is gratulálok az előadónak ehhez a igen jó anyaghoz. Egyébként osztom a véleményét abban, hogy a dolgozók mobilitása az Európai Unióban rendkívül fontos kérdés, és ez pozitív dolog, hogy a munkavállalók szabadon mozoghatnak. Ez az egyik alapja a belső piacnak. És a lehetőség, hogy egyik országból a másikba átmehetnek, ahol a munkavállalási feltételek esetleg kedvezőbbek, vagy ahol befogadják ezeket az embereket, nehéz, ha csak nem lehetetlen azokat a célokat e, elérni, amelyeket Európa 2020-ra e, kiszabott magának. Ugye vannak a demográfiai problémák, vannak anyagi vonatkozások, és az is tény, hogy különböző területeken Európában különbözők a viszonyok, a mobilitás logikus, normális és természetes dolog, ezt szabályozni kell ezt a folyamatot. Úgy gondolom, hogy a 13 benyújtott módosító indítvány rendkívül fontos ebben a vonatkozásban. Hm. Az előadó ezeket kommentálta is. Szeretnék a módosító indítványok néhány csoportjára utalni, hm, amelyek a vitában felmerültek. Tehát el kell hárítani az akadályokat a mobilitás elől, vannak olyan akadályok, amelyek az anyagi viszonyokban rejlenek. Azt kell megvalósítani, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak a munkavállalók. Azon emberek jogait kell képviselnünk, akik dolgoznak, ezek nem mindig azonosak különböző országokban. És amikor a jogok kérdését kezdjük tárgyalni, akkor nem szabad megállni a munkavégzéshez való jogoknál, hanem az egyéb jogokat is szemügyre kell vennünk, tehát például az állampolgársággal kapcsolatos jogokra is ki kellene térnie a vizsgálatunknak, akkor is, hogyha dolgozó emberekről van szó, egyébként nagyon nehéz objektívan külön választani az embereket a polgároktól, az állampolgároktól. Nem lehet elképzelni egy munkafeltételekkel kapcsolatos egyetemet, hogy ne tárgyalnák a hétköznapi élettel és az állampolgárságokkal kapcsolatos kérdéseket. Tehát jól emlékezetünkbe kell kivésni ezeket a vonatkozásokat, amikor a módosító indítványokkal foglalkozunk. Ami az anyagi létfeltételeket illeti, nos, ezek jelentős akadályt képeznek a mobilitás útjában, méghozzá növekvő akadályt. Természetesen a munkával kell foglalkoznunk, de azzal is, hogy mi lesz a munka végzés után a társadalombiztosítással. Emberek, akik utaznak, máshova mennek dolgozni, ugyanolyan biztosítási és védelmi körülmények között kell, hogy éljenek, mint a, mint a honos polgárok, és hasonló forrásokkal is kell rendelkezniük annak érdekében, hogy akaratlanul is kellemetlen jelenségek lépjenek föl, mert akik az Európai Unióban dolgoznak, azok nyilván haza akarnak menni ezek után, és ez teljes mértékben jogos, de nem vihetik magukkal azokat a jogokat, amelyeket a befogadó országban szereztek, e, ezeket csak e, a legutolsó munkaviszonyuk színhelyén élvezhetik. Tehát a jogok hordozhatóságának, a társadalmi védelem hordozhatóságának kérdését is fel kell vetnünk, mint rendkívül fontos kérdést. Ugyanúgy, mint a azt a kérdést, hogy milyen jogokkal rendelkezhet valaki, aki aktívan dolgozik. Én nagymértékben hiszek a szankciókban, amelyek célja, hogy az elrettentő példákat felmutassuk, a pozitív példákat szorgalmazni kell, és a negatív gyakorlatokat viszont negatív beállításban ábrázolni. Úgy gondolom, hogy a szankcióknak elrettentő szerepet kell játszaniuk egyes magatartások vonatkozásában. És úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú kérdés ez. E, elnök, megint csak köszönöm ezt a hozzászólást. És Cornelissen asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A jogi kérdésről beszélnék, az előadó kérdezett. Türen asszony már némiképp érintette. Igen, alapvetően mi azt értjük ezen, hogy az Európai Unió nem csak a gazdaságok uniója, hanem az emberek uniója is, és a munkavállalók szabad mozgása olyan jog, amit csak akkor lehet korlátozni, hogyha az igazoltan abszolút szükséges. Ez azt is jelenti, hogy egyenlő bánásmódra van szükség, a tagállamok nem versenyezhetnek egymással a munkavállalók szociális jogainak pályáján, belső egységes piacon más módon kell a tagállamoknak versenyezniük. Például a cégek székhelye vonatkozásában nagyon fontos, hogy ne a szociális jogokban versenyezzenek a tagállamok. Igen, szeretném még hangsúlyozni annak a fontosságát, hogy valami szerepeljen a szövegben az átmeneti intézkedésekről, úgy gondolom, hogy általában ö, hasznosak ö, nem voltak, és egyes tagállamokban szörnyen kizsákmányolták a munkavállalókat ezek miatt, gyakorlatilag szolgasorban tartották őket. 2004-ben bevezetett átmeneti intézkedéseket most feloldják, de a románok, bolgárok esetében ez még nem történik meg. Ez számomra igazi szégyen. A románok, bolgárok, hollandiai foglalkoztatását még jobban megszigorítják, ezt ezen a héten jelenték, jelentették be. A román, bolgár, eperszedők többet nem jöhetnek Hollandiába, mert a kormány nem engedi meg ezt. A plenárisan valószínűleg be fogok nyújtani egy módosítót, hogy ezzel konkrétan foglalkozzunk. Egy másik kérdés. Horvátország csatlakozása is szerepel az elkövetkező évek napirendjén. Én eléggé meg vagyok róla győződve, hogy egyes tagállamok, megint csak Hollandia például a saját belpolitikai populistai okok, okai miatt a munkaerőpiaci korlátozásokat fog javasolni a horvátok számára. Nevetséges. Általában ennek haszna, de Horvátországnak összesen 3 millió lakosa van, viszonylag gazdag, a többi már csatlakozott országhoz képest. Tényleg bizarr elképzelés ez. Hát vegyük be a szövegbe, hogy ezt elítéljük, és hogy felhívást intézünk a tanácshoz, hogy semmi ilyesmit ne javasoljon. Az azonos nemű házasságok elismerése még egy javaslat. Valaki azt mondta, hogy ez szubszidiaritást egyet képezi, szerintem ez félreértés. Itt nem arról van szó, hogy minden tagállamnak be kellene vezetni az azonos neműek házasságát, klassz dolog lenne, de biztos, hogy ez a szubszidiaritás területéhez tartozik. Legalább el kell ismerni viszont a tagállamoknak az azonos nemű házasságokat, amelyek olyan tagállamokban köttettek, ahol a jog ezt lehetővé teszi. Tehát, hogyha egy holland leszbikus pár a munkavállalói szabad mozgást ki akarja használni, akkor joga kell, hogy legyen, hogy egy másik tagállam is elismerje az ő házasságukat, akkor is, hogyha abban az országban nincs azonos nemű házasság. Utolsó pont felhívást intézünk az intézményekhez, hogy az EU polgárok elleni diszkriminációt szankcionálják. Jó példa erre, hogy a románok, bolgárok esetében mi történik Hollandiában, illetve a lengyelek esetében. Gyakorlatilag lengyelnek hívnak egyébként mindenkit, a románokat, bolgárokat is. Nagyon rossz stereotípiák alakulnak ki és ezzel a problémával az EU nem foglalkozik eléggé. A 68-as módosítót ezért nyújtjuk be, remélem, hogy támogatják majd mások is. Köszönöm. Obrigada, E agora, para terminar esta ronda, Köszönöm, akkor ezt a fordulót lassan befejezhetjük. Lamarkinnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A kollégám nem volt itt a teremben, én magamnak pedig a petíciós szakbizottságban kellett eh, lennem a, az állampolgári jogokat, de azért köszönöm szépen az előadónak a jelentést, és több megjegyzésem van néhány kérdéssel együtt. Egyetértek a zöldekkel, több eh, megjegyzésükkel, és például amikor a tisztességes mobilitásról beszélnek, ugyanúgy, mint ahogy a tisztességes munkáról szoktunk, Szerintem ez is mozgatja, úgyhogy ez jó. Aztán említették a szociális dömpinggel kapcsolatos problémát, az idegen gyűlöletet valóban óvatosnak kell legyünk, és néhány módosítóval ezt kezelni kell. De mégis össze vagyok egy picit zavarodva, amit az azonos neműek házasságáról mondtak, mert úgy tűnik, hogy ezzel azonos nemű házasságok, házaspároknak más tagállamból olyan jogokat adnánk, amelyek nem vonatkoznak a saját állampolgárainkra a saját hazánkban. Tehát, hogyha a tényleges módosítást nézzük meg, mert elolvastam, akkor az azonos nemű házasságról vagy partnerségről beszél, lehet, hogy ez adja a rugalmasságot, nem tudom, hogy a tagállamokban ez hogy van, van-e ilyen különbségtétel, de talán igen, bár nem vagyok szakértője, de szerintem ha más tagállamokból érkező állampolgároknak olyan jogokat biztosítunk, amelyek a saját állampolgárainknak nincsen, az problematikus. Ezen kívül azonban Jovina kollégámmal együtt számos módosítást raktunk be a, a szakképzesítések elismeréséről és ennek előnyeiről a mobilitás számára. Remélem az előadó ezeket is el tudja majd fogadni. Ami pedig az átmeneti intézkedések kérdését illeti. Nos, ezekről már beszéltünk, számos olyan módosítás volt, amely úgy tűnik, hogy amelyet törölni kellene a más tagállamokból való mobil munkavállalók pozitív hatását. Ezt abszolút nem támogatom. Én ugyan olyan tagállamból jövök, ahol nem kértek átmeneti intézkedéseket, és hogyha jól tudom, akkor semmiféle szándék is nincs erre vonatkozóan. Mégis hiszem, hogy ami az átmeneti intézkedéseket illeti, ha egy tagállamnak jó oka van erre, és ezt demonstrálni is tudja, akkor ne ítéljük el csípőből, hiszen az egyén szabad mozgásának persze ez nincsen, nem felel meg, de azért mégis inkább bátorítani kellene az országokat, hogy ne vezessenek be ilyen átmeneti intézkedéseket, de nem ítélném el rögtön. És ugyanúgy törölném azokat az utazásokat is, amelyek, eh, amelyek arra vonatkoznak, hogy azok az országok, amelyek eh, nem alkalmaztak átmeneti intézkedéseket, nem érezték ennek negatív hatását. Szerintem ez nem lenne helyén való. Még néhány gyors megjegyzésem a jogokkal kapcsolatban. A 26-os módosított nagyon alaposan átnéztem, ez a zöldeké. Ugye ők az egyén szabad mozgásáról, mint alapvető szabadságjogról beszélnek, és rámutatnak arra, hogy jog alapú EU felfogásra van szüksége kérdés közben. Jó, ez így leírva jó, de legyünk óvatosak, hiszen nem pusztán a munkavállalók szabad áram, áramlásáról, hanem a szolgáltatások és termékek szabad áramlásáról is szó van. És hogyha jogalapú megközelítést akarunk pusztán a munkavállalók szabad áramlására vonatkoztatni, akkor lehet, hogy egyszer csak ott találjuk magunkat, hogy ugyanez az alap a szolgáltatások és termékek szabad áramlására vonatkozó precedens legyen. A, a Laval eset az Európai Bíróságnál már ezeket, sok más esettel együtt ezt mutatja, ott például a, a munkavállalók szabad mozgásáról, sztrájk jogáról határoztak. Tehát, hogyha az egyik jogra épül, akkor Akkor, egy, akkor meg kell nézni, hogy a jogalapú szabad mozgás hogyan befolyásolja a többi szabad, mozgás szabadságot. Nos, nem vagyok ennek szakértője, ez biztos, pusztán a kérdést vetem fel, és úgy gondolom, hogy ezt meg kellene vizsgáljuk. Végül pedig azt hiszem, hogy van egy nagyon jó módosító itt, amely, amelyben egy táblázatot kérnek, hogy a, munka, a, szab, a szakszervezetek a munkavállalók szabad mozgását gátló elemeket osztályozzák. Szerintem ez nagyon jó lenne, hogyha összehasonlíthatnánk az országokat. Nem értem az 53-as módosított egyáltalán a szociális problémákról beszél, amelyet a bővítés okozott, ennek nem látom értelmét, de nem értem, nem látom, hogy mire gondoltak alapvetően. Sőt, de van még egy igen, nem támogatom azokat a módosításokat sem, a szóbelit sem a 95-öst, ahol arról van szó, hogy a bizottságot arra kérik, hogy tegyék nyilvánossá a munkaerő mobilitásának pozitív hatásait, és eh, hogy fontos, hogy a mobilitás pozitív hatásaira irányítsuk a figyelmet. A kollégák is mondják, hogy nagyon gyakran a negatív hatásokról hallunk, vagy legalábbis fel a feltételezett negatív hatásokról és ezek különböző problémát, idegengyűlöletet, stb. okoznak. Köszönöm szépen még egyszer az előadó munkáját. Eh, Kösz, köszönöm Harkin asszonynak a hozzászólást, és üdvözlöm az Estremadurából érkező újságíró csoportot Spanyolországból, szomszéd, Portugáliával szomszédos tartományból érkeztek ide. Szerkász kollégánk vendégei, ő is Estremadurából való, Isten hozta önöket. És madám, és Eszája asszony is kért szót angolul. Köszönöm szépen. Valóban az azonos neműek házasságával kapcsolatban 14 olyan ország van az Európai Unióban, ahol a partnerségre vonatkozóan van törvény, és 4 vagy 5, ahol úgynevezett nem semleges házassági törvényük van. Három országban pedig nincsen egyáltalán jogszabály azonos nemű párokra vonatkozóan. Ez a módosítás valószínűleg az egyenlő bánásmódot szolgálja, de igazából az ellenkező irányba halt, az nem egyenlő bánásmódra. Azok a párok, amelyek olyan, akik olyan országokból jönnek, ahol van ilyen törvény, a biztosítási előnyöket olyan országban is él, élvezhetik, ahol ilyen jellegű jogszabály egyáltalán nincs. Hát nem tudom. Ez valóban a szubszidiaritás hatásköre teljes mértékben támogatom az EPP-nek a, az érvelését és a gondolatmenetét. Então, acabamos esta ronda de intervenções. Kérem. Más nem kért szót, láthattuk a különbözőségeket a különböző felfogások között, például az azonos neműek házasságával kapcsolatban, és néhány egyéb kérdést, fontos kérdést is megtárgyaltunk. Például a dolgozók szabad mozgását, illetve küzdelmüket a szociális dömping ellen. Ungoreánu úr akarja még szót kérni, hogy lezárja a vitát mindazok után, amik, amik elhangzottak. Ség. És akkor ez lesz az utolsó hozzászólás. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok, lenyűgöznek az észrevételek, hát nagyon sok minden táplálja most már a vitát nyelvi nyilatkozatot szeretnék tenni, azt hiszem minden hozzászólásra reagálva. Ez a jelentés a mobilitással foglalkozik. A jelentésnek ez a témája. A dolgozók mobilitása, Európa szerte érvényes probléma. Miért? Azért, mert továbbra is vannak akadályok, és úgy gondolom, hogy ez botrányos és úgy gondolom, hogy a zöld kollégák, akik a románok hollandiai tapasztalatait említették, nem csak a románokra gondoltak, felhívást kell intézni, meg kell oldani ezt a problémát most már. Megvan a kockázata, hogy annak, hogy ebbe a jelentésbe olyan témákat, önejárásokat sokat is beveszünk, amelyek nem tartoznak ide. Azt kell megoldani, amit legsürgősebb megoldanunk. Különben a jelentést átalakítjuk. Szerintem nem jó, ha így teszünk. Egy ö, szociális jóléti doktrínává és ellopjuk a témát a nyugdíjjal foglalkozó kollégáktól. Nagyon röviden reagálnék, nem fogok tudni mindenre reagálni, de majd a jövőbeli viták során megteszem. Vinkevics útje asszony helyesen hangsúlyozta a kezetektől fogva, hogy mi is a gond ezzel a jelentéssel. Az, hogy minden akadályt el kell hárítani. Említette a munkavállalói migráció negatív kihatásait is a származási országra nézve, és én teljesen egyetértek ezzel a nézőponttal, ugye családok válnak szét, tele van Európa családi drámákkal. Foglalkoznunk kell ezzel is. Törnen asszonynak mondom, A kiküldött munkavállalók kérdése úgy tűnik, hogy ide tartozik, de talán mégsem, de nem témája ennek a jelentésnek. Ráadásul az Európai Bizottság szeptemberben fog közleményel előállni a kiküldött munkavállalókról, úgyhogy addig semmiképpen nem foglalkozhatunk ezzel a témával, amíg ez a közlemény meg nem jelenik. Elnézést, hogy felborítottam a mikrofonomat. Koferáti úr, teljesen egyetértek. Az élet és munkakörülményeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Hogyha valaki máshol, külföldön dolgozik, nem a hazájában, akkor tisztességes körülmények között kell, hogy tehesse ezt. Nem még benne biztos, hogy a nyugdíjat bele kell keverni ebbe a jelentésbe. Nagyon bonyolult kérdés, lehet, hogy megemlíthetjük, de nem tudjuk megoldani. Köszönetet mondok Cornelison asszonynak is. Úgy gondolom, hogy a jogalapú probléma, a fő dilemánk. Harkin asszony megedzései némi legmegvilágították ezt a problémát. Hogyha kitartunk emellett a megközelítés mellett, akkor valószínűleg jogi csapdába kerülünk ezek a módosítók, amikről itt szó van, ellentmondásosak jogi szempontból. Hálás vagyok a képviselő asszonynak, hogy a holland kormány ügyét is fel akarja vetni, hogy a román munkavállalók munkáját ne nehezítsék. Valóban Horvátország lesz minden bizonyal a következőként csatlakozott tagállam, és furcsa lenne, hogyha Horvátország csatlakozása után újra ugyanezekkel a problémákkal kezdenénk küzdködni. És már be is fejezném Harkin asszonynak is köszönetet mondva észrevételeiért. A legutolsó kommentárjára azt reagálnám, hogy valóban a bizottságnak statisztikákat kellene közzétennie, hogy lássuk a valós helyzetet. Alapvetően mennyire van jelen a kelet-európai munkaerő Nyugat-Európában megvannak az adatok, de ezeket újra ki kellene adni, talán át kéne ö, dolgozni, fel kéne dolgozni, hogy emészthetőbbek legyenek. Ugyanis lenyűgözőek ezek az adatok. A sajtó által keltett mítosszal ellentétben, mi szerint Angliában, Portugáliában, mit tudom én hol, a külföldi európai munkavállalók káros hatása vannak. A valóság az, hogy hasznosak a gazdaság számára. Az Egyesült Királyság esetében Becsések szerint a GDP 1%-át adják a külföldi bevándorlók. Nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni. Az ír példa is, ragyogó példa, Harkin asszony. Írország nagyon komoly kihívással állt szemben, és nem akadályozta a külföldiek munkavállalását, és ez a kísérlet, ha fogalmazhatok így, óriási sikernek bizonyult. Köszönöm. Obrigada. Elnök, köszönöm. A vitánk végéhez érkeztünk. Szeretnék emlékeztetni arra először is, hogy május 24-25-i ülésünk alkalmával megkapjuk az előadó véleményét a módosítókról és a kompromisszumos módosítókról, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy június 14-15-i szakbizottsági ülésünk alkalmával fogjuk e, szerencsés esetben elfogadni a jelentést, amikor is a következő hónap során kerülne plenárisra. Úgy gondolom, hogy kimerítettük a napirendünket, és az ülést bezárhatjuk. Emlékeztetnék arra, hogy holnap kilenckor kezdjük újra munkálatainkat, munkánkat, és ö, szavazás fog következni. Köszönöm a részvételt mindazoknak, akik eljöttek erre a mai ülésünkre, ö, beleértve a tolmácsok munkáját is. Köszönjük az elnök asszonynak.